Okay, everybody, please, welcome to this meeting. And I will uh, now... Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Mindenkit üdvözlök, és hogyha megengedik, akkor anyanyelvemen svédül folytatom. Mindenki kérem, tegye fel a fejhallgatóját, ha csak nem tud svédül. The first. Uh,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 fogunk eszmét cserélni Habiba Szorábi asszonynal, akit nagy szeretettel üdvözlök. Szorábi asszony Bamian tartományi kormányzója 2005 óta. A mai ülés egy együttes ülésünk a Fejlesztési Szakbizottsággal és az Emberjogi Albizottsággal is sőt, még a külügyi szakbizottság, az AFET is részt vesz ezen az együttes ülésen. Látom is a kollégákat, akik az AFED-ből, AFED-ben dolgoznak. Szorabi asszony volt az első nő, aki kormányzó lett Afganisztánban. Azt megelőzően miniszterként dolgozott, esélyegyenlőségi miniszterként, és nagyon sokat tett a női jogok előmozdításáért Afganisztánban. Hozzájárult munkájával a talibán bukásához. A mi szakbizottságunk számára nagyon érdekes megtudni azt, hogy milyen tapasztalatokat szerzett Szorábi asszony. De mielőtt neki megadom a szót, Deve urat kérem, hogy szóljon. Uh, uh, thank you, Chairman. Köszönöm. Elnök úr, Szerbia asszonyt is köszöntöm. Egy olyan országban születtem, ahol az első uh, női miniszterelnökünk adtuk a világnak, Sri Lankáról van szó, ezért különösen örülök annak, hogy egy afganisztáni női kormányzat köszönhetünk itt. Gratulálunk önnek. Tudom, hogy ez milyen nehéz lehetett az ottani körülmények között, de remélem, hogy majd javul a helyzet az elkövetkezendő években. Nagyon fontos, hogy a női jogokat, jogok helyzetét javítsuk az afgánisz Afganisztánban. Az Európai Parlament egy állásfoglalást fogadott el Afganisztánnal kapcsolatban, a nők életének és jogának javítását eh, hangsúlyoztuk, a szociális jogok eh, védelmét, illetve a diszkrimináció ellenéseget, a politikai és gazdasági életben való részvétel javítja majd a nők eh, életét, és csökkenti annak a kockázatát, hogy konfliktusos helyzetben maradjon Afganisztán. A Talibán tudjuk, hogy milyen szerepet játszott a múltban, azonban ezen jogok megerősödésével valószínűleg ez megelőzhető a jövőben, illetve a korrupció elleni harcban is segíthet, ami például gátolja az egészségügyhöz, oktatáshoz való hozzáférést, és a gazdasági, szociális, társadalmi fejlődésben nagyon komoly akadályt jelent. Sajnálatos módon politikai kötelezettségvállalás, eh, akarat nincs igazán a korrupció elleni fellépés iránt, pedig jó lenne, hogyha ennek minden formájában fellépnének. Stressed the need to break with this acceptance of Hangsúlyoztuk annak a fontosságát, hogy a korrupciót visszaszorítsák, nincs erre szükség, tönkreteszi a társadalom szövetét, és e, szegénységbe taszítja az embereket. Az afgán mm, igazságszolgáltatásnak ezzel szembe kell néznie, az Európai Uniónak pedig hiteles szövetségesként kell segítenie Afganisztán ezen törekvéseit. Most pedig szeretném eh, megadni a szót kormányzó asszonynak parancsoljon. Thank you, sir. Uh, thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretettel köszöntök mindenkit. Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy itt lehetek az Európai Parlamentben, és részt vehetek a fejlesztési, valamint az emberi jogi, és az Esélyegyenlőségi Szakbizottságok Együttes Ülésén. Köszönöm, hogy meghívtak erre a nagyon fontos ülésre, ahol beszámolhatok önöknek arról, hogy milyen a nők helyzete Afganisztánban. 2005 óta dolgoztam első és egyetlen női kormányzóként Afganisztánban milyen tartományában. Mióta betöltöm ezt a tisztséget, minden tőlem telhetőt megteszek, annak érdekében, hogy segítsek a honfitársaimnak. A tartományom az egyik legszegényebb tartomány. Nagyon elmarad, nagy az elmaradottság, és a tartományban élő nők nagyon sokáig nem részesülettek semmilyen oktatásban különösen a talibán uralma idején egyetlen egy lány sem járhatott iskolába. Ez alatt a több mint hat év alatt, amióta kormányzó vagyok, a legnagyobb számú lányt sikerült iskolába járatni. 330 iskolánk van a tartományban, és 125 ezer gyerek tanul ezekben az iskolában. A 125 ezer diák 45%-a lány. Az egész országban is természetesen az oktatás az egyik legfontosabb kérdés, több mint 7 millióan járnak iskolába az egész országban, és 38 százalékuk lány. Az én tartományomban mm, még egy kicsit jobb a helyzet, tehát magasabb a lányok aránya az iskolákban. Ha valaki kormányzó egy ilyen tartományban nőként, akkor gondolom, hogy bátorítást adhat a többi nőnek, a családoknak, hogy igenis járassák iskolába a lányaikat, és legyenek büszkék arra, hogyha a lányok tanulhatnak, iskolába járhatnak. És miután én ezt sugárzom, talán ennek köszönhető, hogy ilyen nagy arányban járnak iskolába a lányok a mi tartományunkban. Az egészségügyben is sikerült jó eredményeket elérnünk. Több mint 85 egészségügyi eh, intézmény eh, működik a tartományban az ott élők és a nők is nők számára. Egy eh, nagy központi kórházunk van, és három kisebb regionális kormány kórházunk. a bába képzőben 85-en végeztek nem olyan régen, és a messzi távoli vidékekről is sikerül lányokat toboroznunk, hogy vegyenek részt a 18 hónapos képzésben, és utána visszatérve a falvaikba segítsenek a szülő anyáknak és gyermekeiknek. Ez az egyik legfontosabb és legjobb a jelentőségű kérdés a tartományban. Ami a rendőrséget illeti, a rendőrök között is vannak már nők, 22 női rendőr dolgozik a rendőrségben, segíti a többiek munkáját, és segít a lakosságnak. Az üzleti életben is részt vesznek a nők. Banyanban nők akadálytalanul nyithatnak üzleteket, kereskedhetnek a helyi piacon. Ez az egyetlen olyan tartomány, ahol egy nő egy boltot nyithat, vagy a piacon árulhat. Én is bocsátottam nők rendelkezésére üzlethelyiségeket, hogy ott eladhassák a portékájukat. Az elején ez elég kemény dolog volt, férfiak molesztálták őket, de ezeket a férfiakat bizony rendőrségre vittük, és most néhány hónap múlva minden rendben van, senki nem molesztálhatja ezeket az üzletasszonyokat, és mert ezzel csak maguknak okoznának problémát. Ez az egyik legnagyobb eredmény a tartományban, hogy a nők most már vállalkozók lettek, létrehozták a vállalkozó szövetségüket. Ez a szövetség nagyon aktív Bamianban, együttműködik különböző szervezetekkel, lakossággal. Van egy nemzeti programunk, a Nemzeti Szolidaritási Program, amelyet a Vidékfejlesztési Minisztériummal együtt működtetünk. Amienban ez az NSP, a Nemzeti Szolidaritási Program úgy működik, hogy 50 százalékban férfiak alkotják, de vannak nők is, akik eh, döntéseket eh, hoznak, eh, projekteket bonyolítanak le a vidékfejlesztési minisztériumon, És nagyon aktívak ezek a nők Bamianban, ezek a női vállalkozók, a Világbank is támogatja ezt a programot, ellátogatott egy világbanki tisztviselő Bamianba, hogy megnézze, hogyan működik a Nemzeti Szolidaritási Program, és nagyon jó eredményeket látott. Eredményünk ellenére azért még mindig vannak problémák. Az egyik legfontosabb kérdés, az, hogy a lányok sokszor nem folytatják a tanulmányaikat, és ott hagyják az, ott hagyják az iskolát, mert 10-12 éves korukban már külön választják a lányokat és a fiúkat az iskolában. van az az általános iskolában még nincs probléma, ott még koedukált osztályok vannak, együtt járnak fiúk és lányok, de a középfokú iskolában már külön választják a lányokat és a fiúkat, és többnyire nincsenek megfelelő lányiskolák nem nincsenek elég jó épületek, nincs, ezekben az épületekben nincsenek megfelelő mosdók, könyvtár, egyebek. Az egészségügyben, még visszatérve, bocsánat, az oktatásra van még egy probléma, amikor tinédzserek kiválnak a lányok. Időnként házasságra kényszerítik őket, és akkor persze kiesnek az iskolából, abbaadják az iskolát. Ezen megpróbálunk változtatni, megpróbáljuk elérni, hogy még ha házasságot kötnek is, akkor is maradjanak iskolába, folytassák a tanulmányaikat 22-23 éves korukig. Van ilyen tartomány, hegyes vidék, sokszor nagyon hideg van, az emberek csoportokban élnek a völgyekben, és nagyon nehéz az élet a kormány és az egészségügyi minisztérium természetesen szeretne egészségügyi ellátást biztosítani, de sokszor ez nagyon nehéz, nagyon nehéz az egészségügyi szolgáltatások biztosítása. Több egészségügyi intézményre lenne szükség, ez is nagyon fontos. De létrehoztunk mobil tímeket, és ezek a mobil tímek elviszik a betegeket az egészségügyi intézményekbe. A családtervezés egy másik fontos kérdés. Tudom, hogy ez egy nagyon érzékeny dolog Afganisztánban. Sikerült együttműködést kialakítani a vallási vezetőkkel, és sikerült meggyőzni őket a családtervezés fontosságáról különböző programok vannak, különböző szervezetek dolgoznak itt, és nagyon örülnék, hogyha a Bamiani családtervezési programok pénzügyi támogatást kapnának, mert Afganisztán több én ez nagyon nehéz. Ugye minél szegényebb egy család, annál több a gyerek jellemzően, és ez nagy kockázatot jelent a nők egészségére, és emellett szegénységet termel. A nemek közötti egyenlőség egy elég új keletű kérdés Afganisztánban. Egyre több tudatébresztő programra lenne szükség az egész országban, és így Bamjánban is. Kapacitásépítés, vezetés, irányítás, ez is egy olyan kérdés, amelyre az afgán kormány kidolgozott egy tervet. 2014-re a köztisztviselők 30%-a nő kellene, hogy legyen. Nehéz lesz elérni ezt a célt szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy egyre több nő vegyen részt a döntéshozó testületekben. Még egyszer szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek és a Fejlesztési Szakbizottságnak, valamint a FEM és a, az Emberjogi Szakbizottságoknak, hogy lehetővé tették számomra, hogy eljöthettem, és itt lehetek most önökkel, tisztelt képviselők. Ha bárkinek kérdése van, nagy örömmel fogok ezekre válaszolni. Köszönöm. tack så hemskt mycket, fru Sarabi. Det... Köszönöm Köszönöm szépen, valóban érdekes volt meghallgatni önt, és azt is, hogy a lányoknak lehetőségük van arra, hogy tanuljanak. Ez igen fontos, és nagyon is megértem ezt a problémát, mert amikor a fiatal lányok ismereteket szereznek, akkor jobban részt vehetnek a társadalom életében, valamint hatást gyakorolhatnak arra, ami történik. Most természetesen a jelenlévők feltehetnek kérdéseket. Az Emberi Jogi Albizottság elnökének adom meg először a szót. Köszönöm szépen, és köszönöm önnek azt, amit már elért a tartományában otthon. Van néhány kérdésem. 2003-ban jártam Kabulban, ez meglehetősen régen volt, és akkor a női börtönben is jártam. Azt tapasztaltam, hogy az ott levők több mint 90%-a azért volt ott, mert nagyobb biztonságban érezték magukat a börtönben, mint kint. És az egyetlen dolog, amit elkövettek, az az, hogy a családukban, családjaiban nem tartották be a szabályokat. Szólt ön arról, hogy van női rendőrség, de mi történik azokkal, akik például attól tartanak, hogy a családtagjaik megölik őket. Van-e valamilyen menedékhely számukra, vagy mi történik, börtönbe vonulnak? A másik pedig, mi történik azokkal, akik ellenállnak önnek, és más elképzeléseik vannak arról, hogy hogyan kellene élniük a nőknek és a lányoknak. Megszokták önt fenyegetni? Valamiben korlátozzák, hogy ezt a politikát folytassa? Mint mondta, van egy bába képzőjük is, és ami a számadatokat illeti, Afganisztánban a legrosszabb a gyermekágyi halandóság, és az egész országban mi a helyzet ezzel kapcsolatosan, nem csak az ön tartományában. A másik, volt egy afganisztáni konferencia békéről, fejlődésről Afganisztánban, Bomban. Van-e valamilyen üzenet erről a konferenciáról ezzel kapcsolatosan? Köszönöm, most pedig Négy hozzászólási kérelmet kaptam, majd ha feltették a kérdést, akkor ön válaszolhat. Boszkot asszony, köszönöm szépen. Köszönöm kormányzó asszony a bevezetőjét. Ön nem a világ legkönnyebb régiójában kormányzó. Köszönöm elkötelezettségét a nők egyenlősége és a nők joga mellett, ami a büntethetőséget vagy a büntetés hiányát illeti. Szeretnék ezzel kapcsolatosan föltenni egy kérdést. Időnként erkölcsi bűncselekmények miatt kerülnek börtönbe, és sokszor a nők nagy része, a börtönben lévő nők nagy része ezért kerül börtönbe, és nagyon gyakran családban történő erőszak áldozatai, például megerőszakolták, például egy nő megerőszakolta, két évig börtönbe volt, azután fellebbezett, és ezt követően 12 évre ítélték. Most szabadon engedik, de csak akkor, hogyha hozzámegy ahhoz, aki erőszakot követett el rajta, de közben az erőszakot elkövető családja is fenyegeti őt. Hát ez a helyzet, és a kérdésem az, hogy ami a nők jogait illeti, az ön elkötelezettségét, mit lehet tenni azért, hogy a helyzet megváltozzon ott, mert bizony szívszorító azt látni, hogy a nők nek nincsen olyan helyzetük önöknél, mint ahogy az a demokráciákban van, nincsenek jogai. Gómez asszony következik. Nagyon örülök, hogy találkoztam önnel. 2008-ban látogattam el az ön országába, de Pirátból egy másik tartományba küldtek, és Bámjádba nem tudtam elmenni. Amikor visszatértünk Kabilba, Kabulba és Kazai elnökkel találkoztunk, Filip Morion tábornok ellátogatott önhöz Bámjánba, és azt mondta, hogy ön panaszkodott, hogy a Kabul és Bamián közötti utat nem fejezték be, és ez a fejlődés egyik kerékkötője volt, mert nem tudták árusítani a zöldségeket, gyümölcsöket, amelyeket Bámiánban termesztenek, közben csak 150 km a távolság. Kárzáj úr nagyon szomorult, azt mondta, hogy éppen most avattam fel ezt az utat, de hát ez úgy történt, hogy Bámián felé megvolt az út, és Kabulból kifele, de a kettő között hiányzott az út. Most mi történt ezzel? Sikerült-e befejezni, és tudják-e értékesíteni a termékeket, terményeket? Hogyan látja ön azt, hogy a nemzetközi közösség tudott-e segíteni, vagy éppensége nem nagyon tudott segíteni az afganisztáni fejleményekben. Szó volt a PRT-ről. Nekem az volt az érzésem, hogy ezek nem értek el túl sok mindent a hosszú távú fejlődés terén. Szeretném tudni, hogy erről mit gondol. Ami a nők helyzetét illeti, a kolléganőm szólt a Zánival kapcsolatos helyzetről. Én Herádban meg találkoztam hölgyekkel, akik megpróbáltak a börtönből kiszabadulni, de közben égési sebeik voltak. Az Európai Bizottság nem lép itt előre. A BBC-n ma volt egy riport, mely szerint a dokumentumfilmet blokkolták, mert a benne szereplő nők börtönben vannak. Hát szeretném tudni erről a véleményét, hogy mi történt ezzel a dokumentumfilmmel. A másik, a gyermekek esete. Sokan azt mondták nekem, és ez zavart engem, hogy az erőszak nem csak a nőket éri, hanem a gyermekeket is. És aztán senki nem beszél erről. És éppen ezért a gyermekek esetében igen gyakori a megerőszakolás, főleg a, hát a fiúkról van itt szó foglalkoznak ezzel a kérdéssel? Tudom, hogy ezek nehéz kérdések Afganisztánban. Végül pedig, hogy látja ön, milyen következményei lesznek annak, hogyha a nemzetközi csapatokat visszavonják, nevezetesen az amerikai csapatokat Afganisztánból. Hogyan hat ez majd a politikai légkörre, és hogy működik a kormány. Szó volt a családjogi törvényről is a múltban, ami nagyon negatív volt. Volt-e itt változás? Köszönöm. Nagyon sok kérdést tettek fel, de még két személynek megadom a szót, mielőtt meghallgatjuk a választ, Szekler asszony és, Sinclair asszony és Tarabella úr. Köszönöm, elnök úr. 24 óráját értem vissza Afganisztából, Hamen tartományban voltam, ahol a nemzetközi biztonsági erőkkel, főként a brit előkkel találkoztam. És nagy hatással volt rám az ő professzionalizmusuk, valamint az infrastruktúra fejlettsége. Először is, hogy milyen is volt a helyzet a talibánok alatt, és milyen a helyzet a tíz, tíz évvel az invázió a megszállás után, valamint ezerről 14 ezerre nőtt az iskolák száma, 20 ezer oktató van, 1 millió női diák, és 3,2 millióra nőtt a női diákok száma, valamint 42 ezer kilométer hosszú az utak száma, 18 volt, és 6 mobil társaságban pedig 2001-ben csak egy volt, 60%-kal nőtt az egészségügyi ellátás aránya, és 20%-kal csökkent a gyermekhalandóság. Tehát ez azt jelenti, hogy sok mindent elértek, de még van tennivaló. Az amerikaiak és a britek 2014-ig vissza akarják vonni onnan a csapatukat. Közben 6000 főt foglalkoztatnak. Az, hogy ott vannak ezek a csapatok, ez az afgán gazdaság jelentős részét képezi. Hogyha valamelyik erő távozik, valamelyik haderő, akkor hogyan fogják ezt helyettesíteni gazdaságilag? Vannak-e már elképzelések, hogy szeretnék ezt alakítani, és ami az alapjogokat illeti, az emberi jogokat nem lehet védeni, hogyha az emberek éhesek, és a talibánoknál keresnek valamilyen jövedelmet, például ott van a mák, az ópiumtermelés, stb. Azután a polgárjogok, igazságügy, hogyan tudják ezt védelmezni az emberi jogokkal egyetemben, milyen fejlemények vannak, és mit kell még itt tenni. Találkoztam az afgán nemzeti biztonsági erővel és Surinsár tábornokkal, aki az afgán nemzeti erőket fejlesztette a koalíciós erők kiképzései keretében. És itt 30%-a az afgánoknak kiesik ezekből az erőkből. Hát ön szerint miért ilyen sok az, hogy három közül egy fő nem fejezi be a kiképzést? Van erről elképzelése a másik. Egy erős politikai infrastruktúra kell ahhoz, hogy a gazdaság is fejlődjön, és úgy érzem, hogy az Afganisztánban nincs így, nincsenek politikai pártok, és úgy látom, hogy Kárzai elnök nem nagyon támogatja a politikai pártok létrejöttét. Különböző törzsek vannak, ez sem segít itt. 2014-ben lesznek legközelebb választások, Kárzai elnök is indul, és ez ugyanaz az év, mint amikor a koalíciós erők lassan távoznak. Ön hogyan látja ezeket a fejleményeket? Láttuk Tunézia, Líbia, Egyiptom esetén helyzetet, és az, hogy a politikai pártok kezdenek kialakulni önök hogy fogják ezt fenntartani, vagy hogy fognak itt haladni etéren? Szeretném még tudni azt is, hogy itt nem csak brit, hanem európai, amerikai csapatokról is van szó, sok nemzetiségű csapatokról, akik nagyon hosszú időt töltöttek el, életüket kockára téve, és tudjuk, hogy nagyon sokat fektettek be Afganisztánba. Ez viszont igen nagy teher az önök vállán, Karzai elnök vállán. 389 brit katona halt meg azért, hogy biztonságos állam jön létre Afganisztánba, és tisztelettel kell adózni az ő emlékük előtt. Köszönöm, mondja a Szenök még Tarabella úr kap szót. ahol a nők diszkrimináltak, ahol a női orvosok nem gyakorolhatják a foglalkozásukat, nem tanulhatnak, akkor hogy lehetséges az, hogy egyébként amikor a képrombolók a különböző művészi alkotásokat tönkreteszik, ez nagy hatása van az emberekre. Egyébként a nagy nyilvánosság, a sajtó is tulajdonképpen nem nagyon reagált, reagál ilyen esetekre, és ezt azért mesélem el, mert Bámián ezért híres, e, erről nevezetes, de gondolom, hogy azóta a rendszer megváltozott. Van egy kérdésem. Ma Belgiumban éppen ma, november 21-én kezdődik egy pakisztáni család pere. Ez a család, ezt a családot azzal vádolják egyébként, szadiák egy fiatal apjáról van szó, aki itt jogot tanul Belgiumban, és a testvére meggyilkolta, ezt becsületbeli ügynek hívják, ugye, de hát itt a becsületet idézőjelbe kell tenni. Úgy gondolja a család, hogy a becsületük elveszett, mert ez a diáklány elutasította azt, hogy egy unokatestvérével, pakisztáni unokatestvérével házasságra lépjen. 2007. október 22-én két puska lövése Sárlóában lelőtte a hugát. Itt nem csak a gyilkost, hanem az apát, az anyát és, egy, és a hugát is bíróság elé idézték, mert összeesküvéssel vádolják őket. Ön nem gondolja, hogy egy ilyen per, itt a kényszerházasságokról van szó, feltételezem, hogy Afganisztánban is vannak hasonló ügyek, bár ez Pakisztánban történt ez az ügy, de gondolja -e ön, hogy ennek a pernek lesz-e valami kihatása a lakosságra, az afgán lakosságra, az afganisztáni lakosságra. Tehát önöknél mi a helyzet ezzel kapcsolatosan? Köszönöm, mondja az elnök. Öné a szó, Szarabi asszony. Még egy kérdés, rendben. Egy roppant rövid kérdésem lenne. Először is szeretnék gratulálni önnek. Kíváncsi munkát végez kormányzó asszony. Nagy benyomást tett ránk és rám valóban imponáló az a munka, amit végez. Lássuk a kérdésemet. Uh, uh, in, in our papers, our document... A dokumentumokban olvashattunk az új uh, Európa új Afganisztánnal kapcsolatos politikájáról. Egy külön fejezet szól a kábítószerek kérdéséről. Kérdésem, hogy az önök tartományában is égető probléma-e ez. És hogyha az, akkor hogyan kívánják az ópium termelést valamilyen más terménnyel helyettesíteni? Gyakorlatban hogyan működhet ez? Szóval... Rendben. Nagyon sok kérdést tettek föl önnek. Akkor átadom a szót a válaszok megadására, asszonyom. Thank you very much, Mr. Köszönöm, elnök úr. Érdekes kérdések hangzottak el. Kezdeném az elsővel. Nők a börtönben. Hallottuk annak a nőnek az estét, akit megerőszakoltak, és hasonló esetek gyakran fordulnak elő. Sajnálatos módon a jogok jogokkal, az emberi jogokkal kapcsolatos képzésben vannak hiányosok. Az én tartományomban is van egy olyan menedék, ahol az ilyen nők új otthonra lehetnek, de sajnálatos módon nem mindig megoldás ez minden problémára. Nem szeretnék visszaélni a türelmükkel, de megosztani önnel kell egy közelmúltban történt esetet. Vannak, akik azt gondolják, hogy többet érnek másoknál, vagy generáció generációra valamilyen kapcsolatuk van. Szájednek hívjuk ezt mi a mi nyelvünkben, és Szájed lány szeretett volna feleségül menni egy átlagos fiúhoz, de Szájed család Ebben nem akart beleegyezni. Négy hónapja van már ezen a helyen a szegény lány, mert nem tudtuk megoldani ezt a problémát. A bíróság nem végzi el a dolgát rendesen. A közösség nyomást gyakorol a bíróságra, amely döntésképtelen. Persze a korrupció is komoly problémát jelent az igazságszolgáltatás rendszerében. A, e, együtt ebédeltem NATO nagykövetekkel, és az új-zélandi nagykövet kérésére szerveztük ezt meg, és velük is megosztottam ezt a problémát 2014 után, amikor kivonulnak a külföldi katonák, és teljesen átadják az irányítást a helyek kezébe, akkor pont a kormányzás, a jogállamiság lesz az egyik legfontosabb kérdés. Kapacitásfejlesztésre van szükség az igazságszolgáltatásban, a jogillemiság biztosításához a kormányzáson is javítani kell. Nekem kormányzóként ez nyilván különösen fontos. Az igazságszolgáltatás független, így nem tudok igazán nyomást gyakorolni rájuk, hogy ezt vagy azt tegyék meg. Ők saját hatáskörükben döntenek, és ez ebben az esetben probléma ez a szegény lány, eh, aki eh, szerelmével házasságra akart lépni, de a családnak ez nem tetszett, mert a család úgy gondolja, hogy ők jobbak, mint a többiek, jobbak, mint az átlag, valami különleges dinasztiához tartoznak. Egész egyszerűen kifogásokkal élnek, és ezzel gátolják ebben az esetben a bíróság működését. Nos, ez előfordulhat igen gyakran, ezért van szükség egy átfogó gender nemi egyenlőségi képzésre, 2006-ban vagy 2007-ben a, jelent meg egy olyan írás, amelyben az jelent meg, hogy a férfiak hozzáállásán kell változtatni. Fér, elnézést kérek minden férfi kollégától, a nők felelőssége, hogy a férfiak hozzáállását, gondolkodását megváltoztassuk, különösen Afganisztánban igaz ez. Egyébként nem tudunk változásokat eszközölni, nem tudjuk javítani a nők helyzetét. Kormányzóként, megmondom őszintén, hogy nem tudnám irányítani a tartományt. És nem lettem volna kormányzó, hogyha a férjem nem segít sőt nőként eh, normális esetben eh, nem jöttem volna ide Brüsszelbe eh, sem a nagykövetség segítségével. Ez egész egyszerűen ez Afganisztánban egy nő számára nem szokás. Amikor például elhagyjuk a amikor a menedék eh, helyről elhagyjuk, akkor nagyon könnyen eh, az utcán problémába keveredhetünk, bárki lelőhet minket. Eh, ezt kell, ennek kell véget vetni, a szociális problémákat kell valahogy megoldani. A szociális oktatási rendszerben is el kell gondolkodnunk azon, hogy a tanterv változása hogyan folyik le, hogyan lehet -e az új tantervbe beépíteni az embriókat, a női, női esélyegyenlőséget tankönyvben, régen ezt olvashattuk, hogy e, apám hazajött e, a munkából, e, anyám káv, tehát főzött neki, majd anyám vigyázott a őrizte a teheneket, tehát ez volt az a, az a fajta hozzáállás, amiben mi felnőttünk, ezen kell változtatni, főként a férfiak hozzáállásán. Hogyha a férjem hozzáállásán nem tudok változtatni, akkor semmire sem vagyok képes. Ezt nem szabad egy pillanatra sem elfelejtenünk. The maternal mortality rate, uh, yes, the midwifery school. A bába képző nem csak bányannak, hanem más tartományokból uh, érkezők számára is nyitott. Ez a program sokat segít az anyák és anyák számára, és a gyerek halandóság csökkentésében is kulcsfontosságú. Munkám során rengeteg kihívással kellett már ez ideig is szembenéznem, a mi kultúránkban, főként a vallási kultúránkban. Két fontos ünnep van, és a vallási vezető, melyet követően a tartományi vezető tart beszédet, amikor erre legutóbb sor, először sor került. Azt gondolták, hogy, hogy eh, én nem beszédet tartottam, hanem prédikáltam, hát ezért nagyon könnyen börtönbe kerülhet egy nő mi felénk. Most ez egy olyan probléma volt, amivel szembe kellett néznünk. Nagyon sok nőt látok itt a teremben, ez nekem erőt ad. Erősnek kell lennünk. Nem szabad, hogy gyengeséget érezzünk, gyengeséget mutassunk, így tehetünk bármit. Ha nem vagyunk elég erősek, akkor bármi megtörténhet. Felmerült az a kérdés is, hogy hogyan változtathatunk a helyzeten. Jó kormányzás, a jogállamiság sokat segíthet, az oktatási programok, a tájékoztatási, felvilágosító programok, eh, az adminisztratív eh, kapacitásfejlesztés sokat segíthet, hogyha a törvény betűjének érvényt tudunk szerezni, az már komoly eh, javulás. A Gomes asszony az úttal kapcsolatban említette a Kabulból eh, induló, Kabulból Bamianba tartó úttal kapcsolatban. Nos, Bamian lakói, hogy is mondhatnám, számukra nagyon fontos, hogy eh, bármilyen tartományt egy, egy tisztességes út kösse össze Kabullal az ország többi részével, ezért volt olyan fontos az úthálózat fejlesztés, ezért eh, olyan fontos számunkra, jól halad, bár ugye még nem készült el, van a közepén egy félig kész szakasz. A nemzetközi közösség fontos, sokat segít nekünk a NATO tagok, Amerika segítsége nélkül nem érhetük volna ezeket az eredményeket. Semmi sem változott volna 2001 óta. Kétség nem férhet ehhez. A nemzetközi közösség jelenléte Afganisztánban roppant fontos, főként a nők helyzete az emberi jogok szempontjából, a média, a civil társadalom helyzete szempontjából, hát nem túl erős sem a média, sem a civil társadalom, de talán javul a helyzet. A PRT-kkel, azaz a tartományi újjáépítési csoportokkal kapcsolatban eh, komoly problémákról nem számolhatok be. rengeteg jó projektet hajtunk végre a, ezekkel a tartományi e újjáépítési csoportokkal, és azt hiszem, hogy az együttműködés mechanizmusa is alapvetően jók. a tájékoztatási és kulturális információ, tájékoztatási és kulturális minisztériumhoz tartozó kérdéssel kapcsolatban nekem igazán nincs mit mondanom, ami pedig a a kiskorúak ellen elkövetett erőszakokat illeti. Sajnos módon ez a mai napig előfordul. A talibán hatalma alatt. Fordulhatott ez elő, mert a távoli területek a falusi szinten, a kerületi szinten, a hadurak uralma alatt bármit lehetett, igazából büntetlenül megúszhattak bármit. About the uh, mm, family law, the fa- családjoggal kapcsolatban. Annyit mondhatok el, hogy módosult a családjogi törvény, én is részt vettem. Én elleneztem ezt a törvényt. De a családjogi törvény megváltoztatására, módosítására sor került. a pártokkal kapcsolatban, a Mujahideen csoportokból kerülnek ki a nagy pártok tagságának jelentős része, az law, <laughs> law and, and justice. This is something that all the uh, uh, törvény és igazság eh, eh, pártja, tartó, eh, nos ide nagyon sok felvilágosult jó ember tartozik, szerintem Karzai elnök úr nem ellenzi majd a pártokat, de ő maga nem akar egy saját pártot létrehozni, és nem hallottam sem olyasmit, mi szerint a pártalapítást ellenezni. Én sem támogatom azt, hogy túl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 nagyon pozitív hatással lejárhat, mert a bíróság elé kerülnek, akkor az általuk elkövetett bűn tehát fontos lehet, hogyha eh, a bíróság eh, elé kerülnek a kábítószerrel kapcsolatban. Nos, az én tartományomban nincsenek implementing. A jogállamiság eh, programja jól működik. Elég támogatást nem kaptunk ugyan, de mégis az emberek tartják magukat a törvényekhez, a kormányzat politikájához, a fejlesztési az ország, a tartomány fejlődése és békéje mindennél előrébb való. Remélem, hogy minden kérdésre sikerült válaszolnom. Okay. Uh, we have uh, two more questions. Még két kérdést hallgatunk meg. Először Déla asszony, és utána Boszkurt asszony. Köszönöm szépen a válaszait, kormányzó asszony. Ön láthatóan egy nagyon bátor asszony. Egy kemény, nehéz kérdést szeretnék feltenni. A nemzetközi közösség kivonul Afganisztánból, a beavatkozás évei alatt, ahogyan Sinclair asszony is elmondta, nagyon sok vért, könyvt, izzadságot, pénzt költött el a nyugati országok Afganisztánban. Nos, most ha visszavonul, kivonulnak a nyugatiak Afganisztánból, az ön véleménye szerint elég erőfeszítést tesznek, vagy tettek a kapacitásépítés terén, hogy képüljön a civil társadalom, a demokrácia, a jogállamiság, az igazságügyi az igazságszolgáltatás, tehát elég erős lesz ez megakadályoz, hogy megakadályozzák a talibán visszajövetelét. Vagy pedig minden tulajdonképpen elveszendőbe megy, hogyha túl korán vonulunk ki, és minden vissza esik, vissza hullik oda, ahol 2001-ben tartottak. Ön hogyan ítéli meg? Ön, ön látja, hogy milyen új kapacitások épültek ki, és ön azt is tudja, hogy hol vannak még a hiányosságok. Tehát mi az ön véleménye? Ha mi kifonulunk, sikerülni fog önöknek folytatni e, így, ahogyan most mennek a dolgok, vagy pedig újra a talibán fenyegetés alatt fognak élni? Boszkurta asszony. Csak egy rövid ut- utókérdés, eh, szeretnék hozzákapcsolni a korábban feltett kérdésemhez. Egyetértek önnel, kormányzó asszony, azzal kapcsolatban, hogy a jogállamiság, az igazságszolgáltatás eh, meg kell, hogy erősödjön Afganisztánban persze ez nem holnap lesz, és ebben a köztes időszakban még nagyon sok nő még mindig börtönben van, csak azért, mert megerőszakolták őket, és a gyermekeik is nem csak a nők börtönben vannak, ők megint csak ártatlan áldozatok. Ön, mint kormányzó, nem tudom, hogy ez hogy működik Afganisztánban, de van arra lehetőség, hogy ilyenekben az esetekben ön, mint kormányzó, amnesziába részesítse ezeket a nőket ha nem az ön kezében van ez, akkor kinek a kezében az ilyen döntés? Hiszen ez egy olyan helyzet, ami, hogy is fogalmazzak, Tehát ezt a helyzetet minél gyorsabban eh, korrigálni kell, mert itt tényleg igazságtalanságok történnek. Elnézést, angolul ez nem jutott eszembe. Eh, tehát eh, így ki kell javítani a helyzetet, meg kell javítani a helyzetet, mert igazságtalanságok történnek. Sinclair asszony is még szeretne még egyet kérdezni. Utolsó kérdés. Boszkürt asszony feltenni még egyszer a kérdését? Az egészet, vagy csak az utolsó részét? Tehát a kérdésem utolsó része. Ön, mint kormányzó, ön ezeknek a nőknek, akiket azért börtönöztek be, mert megerőszakolták őket, ön kormányzóként amnesziába részesítheti őket? Vagy hogyha ez nem az ön kezében van a döntés, akkor kinek a kezében? Ki dönthet arról, hogy ez az igazságtalan eh, helyzet eh, megoldódjon? Sinclair asszony, nagyon sok kérdést tettünk fel önnek és tettem fel önnek, és hát persze néhányra nem tudott válaszolni. Deva úr által elmondottakhoz kapcsolódnék. A gazdaság, az infrastruktúra, a bérek, mit történik 2014 után, a kivonulás után, mit tudnak önök tenni, hogy a gazdasági tevékenység továbbra is megmaradjon, és ne térjenek vissza az emberek a talibánhoz 2014 után. Azután a másik kérdés, 33%-a az afgán nemzeti hadseregből ugye ez harmada a képzés során már kihullik, abba kell, hogy hagyja a képzést, ezzel mit lehetne tenni. Azután a BBC-ben is nyomon követik, és ezt a mai ülésünket is felveszi a BBC, a britek nagyon érdekli az, hogy mi történik Afganisztánban, és milyen változások lesznek. thank you. Uh, yes, there... Igen, uh, elhangzott ez a kérdés, hogy hogyan értékeljük az elmúlt időszakot, nagyon sok vér hullott, nagyon sok uh, erőforrást uh, költöttek el a nyugati országok is Afganisztánban. Kérdés az, hogy ez most veszendőbe megy el, vagy pedig meg tudjuk őrizni az eredményeket, és megmaradnak-e a kivívott, az elért vívmányok. Természetesen Afganisztán egész lakossága hálás a nemzetközi közösségnek a támogatásért. De nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy nagyon sok hibát követtek el, és biztos tudják, mire gondolok. nagyon jó politikát is, jól is politizálhattunk volna, és a többes számon mindenkit értek, az afgán kormányt, az amerikai kormányt, mindenkit. Tehát ha jobban politizáltunk volna, és nem követtünk volna el olyan sok hibát, például az első szakaszban, amikor az amerikaiak bevonultak Afganisztánba, Nos, ha akkor nem követnek el ilyen sok hibát, akkor sokkal jobb lenne a helyzet ma, mint amilyen. Időre van szükség ahhoz, hogy egyértelműen, világosan politizáljunk. És nyilvánvaló, hogy ha a nyugatiak kivonulnak, már kiépült elég kapacitás, de azért biztos vagyok benne, hogy lesznek még problémák. És abban is biztos vagyok, hogy azért nem egyszerre fogják kivonni az összes csapatot a csapatok egy része és a civil segítők egy része is Afganisztánban marad, és e, tovább dolgoznak a jogállamiság, a demokrácia kiépítésén, technikai segítséget is nyújtanak. E, tehát bár a nemzetközi ha a nemzetközi közösség eh, egy az egyben elhagyná eh, Afganisztánt, kivonulna Afganisztánból, akkor ugyanaz történne, mint 1992-ben. A 92-es események ismétlődnének meg, amikor az afgán kormány mujahedinek eh, sikere után az nemzetközi közösség egyedül hagyott minket, és nem tettek semmit a mujahedinek ellen, kitört a polgárháború Afganisztánban, és ennek eredményeképpen került hatalomra azután a Talibán. Elhangzott egy másik észrevétel, hogy vajon veszendőbe mente minden pénz és idő. Nem, biztos vagyok benne, hogy nem. Nagyon sok eredményt értünk el. Önök néhányan a saját szemükkel látták az eredményeket, milyen nagy építkezések zajlottak, projektek, az oktatás, az egészségügy területén nagyon-nagyon sok eredmény született, tehát nem eh, ment veszendőbe idő és energia és pénz. Persze, történtek hibák, mi részünkről is, és a nemzetközi közösség részéről is. De ezeket a hibákat ki lehet javítani, és lehet jó döntéseket hozni. Kormányzóként, hogyha hogy vajon amnestiába részesíthetem be ezeket a nőket? Nem, sajnos nem. hogy melyik intézmény vagy szervezet adhat amnestiát, nos, a bíróság. A bíróság nélkül én nem tudok megkegyelmezni eh, ezeknek a nőknek, de azt mondanám, hogy még nagyon sok eh, munka vár ránk az igazságügy, eh, az igazságszolgáltatás területén. Afganisztánban nagyon elavult az igazságszolgáltatás, nem érzékenyek sem a gender, sem pedig az emberi jogi kérdések eh, iránt. A bírák többsége nem is eh, hivatásos bíró, vagy nem, nem igazán profik. Tehát ez a szakmaiság erősítése megint csak egy nagyon fontos kérdés. Kihagytam valamit? Oh yeah, about the the. Ja igen. Igen, még valamire nem válaszoltam. Az utolsó ANA jelentésben az szerepel, igen, hogy a, a hadseregből az egyharmada nem, tud, nem tudja befejezni a képzést. Nos, ez egy nagyon kemény kérdés. Azt hiszem, hogy rossz politikát folytattunk a kezdettől fogva az első szakaszban. Az igazságszolgáltatás kapcsán a helyi vezetők nem végeztek jó munkát, és nem is viselkedtek helyesen a helybéli közösségekkel. És ezért váltak az emberek csalódottá, elégedetlenek a kormányzattal. És ha az emberek csalódottak, akkor nem tudnak elég erkölcsösen viselkedni és nem elég motiváltak ahhoz, hogy keményebben dolgozzanak együtt a kormányjal, vagy a kormányért. Hát ez az igazi probléma, de valóban ez egy nagyon kemény kérdés, túl komplikált ez a kérdés ahhoz, hogy most erre bármit többet is mondjak. Most pedig Tandár nagykövet úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr, köszönöm mindenkinek ami engem illet, nem tudok többet mondani, mint amit Szarabi asszony mondott. Elismerésünknek szeretnénk hangot adni, de két kérdésre kitérnék. Az egyik az csapatok kivonása Afganisztánból. Úgy gondolom, hogy mindannyiunknak össze kell hangolnunk az üzenetet, mert 2014 még nem jelenti a nemzetközi jelenlét végét Afganisztánban. Ezt mondják a partnerek is, és mi is ezt mondtuk, mi afgánok a múlt héten. Volt egy nagy közgyűlés Afganisztánban a múlt héten, és múlt héten is felhívást indítottunk, vagyis küldtünk a nemzetközi csapatoknak, az USA-nak, Angliának, az EU-nak, a NATO-nak, Franciaországnak, megállapodást kötöttünk az indiai köztársasággal is ezzel kapcsolatosan, éppen azért, hogy a kapcsolatok folytonosságát biztosítsuk. A jövő hónap elején lesz a Bonni konferencia, és annak éppen ez a célja, hogy ez biztosítsuk. A konferenciának politikai célja van, mégpedig az, hogy mindenkinek elmondjuk, a nemzetközi közösség nem fogja elkövetni ugyanazt a hibát, mint amit annak idén elkövetett, amikor a szovjetek elleni ellenállás volt, majd az ő kivonulások. Ezt főként a az afgán közvéleménynek kell elmondani, mert ők különösen nyugtalankodnak emiatt. Másik pedig, ami a dezertálást illeti, az afgán biztonsági erők körében 30 százalék, ez túlzás. Egyébként ennek két oka van. Az egyik, hogy a jelöltnek fizikai képessége nem volt ahhoz, hogy az afgán fegyveres erők kötelékében folytassa a kiképzést, ezért hagyja el a képzést a másik. A csökkenés főként az aratás, a betakarítás idején jellemző, mert a behívott, besorozott személy visszatér egy időre a mezőkre, a családjához. És a honvédelmi miniszterrel tárgyaltunk, hogy lehetne ezt megoldani, például valamilyen szabadságot adni ezeknek a sorgatonáknak, akik aztán visszajönnének és folytatnák a kiképzésben való részvételt ha 30%-os lenne a dezertálás, akkor nem is lehetne olyan létszámú csapatot fenntartani ma, mint amilyennel rendelkezünk. 40-50 ezer fővel kevesebbet jelentene ez, de a 30% az túlzó arány, de van dezertálás az elmondott okok miatt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig lezárjuk az ülésünknek ezt a részét. Köszönöm szépen, még egyszer őszintén köszönöm Habibá Szorábi asszonynak, hogy ellátogatott hozzánk, és ismertette velünk a tapasztalataikat, információkat kaptunk öntől. Alapvető, ahogy a kérdés feltevés után is tapasztalhatta, hogy ezekre a kérdésekre választ kapjunk, hiszen Afganisztán jövője rendkívüli módon érdekel bennünket. Nagyon sok sikert kívánok önnek a jövőbeli munkához, az ország jövője érdekében és a nők egyenlősége érdekében. Köszönöm szépen. Egy perc múlva folytatjuk ezt az ülést. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy ilyen türelmesek voltak velem, és köszönöm azt is, hogy támogatásban részesítenek bennünket. We will just soon start. Just a moment, please. Folytatjuk az ülést. Okej, då går jag tillbaks till svenska. Most ismét svédül szeretnék beszélni, mondja az elnök. Következő napi rendi pontunk, a harmadik pont. Nerdata és Karen, úr és Karen van asszony beszámolója Európai Parlamenti Fórum a népességről és a fejlődésről, népesedésről és a fejlődésről, az Euromapping 2011-es jelentés. A mi bizottságunk az EU-n belül és kívül is tevékenységet végez, és a különböző szervekkel együttműködik a parlamenten belül, nevezetesen a Fejlesztési Bizottsággal. És nagyra értékeljük a Fejlesztési Bizottság a DEVE támogatását, főként ami a jelentést illeti a nők helyzetéről konfliktus szituációban. Most pedig megnézzük, hogy hogyan segíthet nekünk mindez, például a családtervezés kérdésében. Mielőtt Datta úrnak átadom a szót, még azelőtt Deva úr kap ismételten szót. Köszönöm, elnök úr, mint tudják, júliusban az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el arról, hogy az EU fejlesztési politikájának hatását fokozni kell az alapvető szociális szolgáltatások nyújtásával azért, hogy az MDG, tehát a milleniumi fejlesztési célokat elérjük. 20%-át az EU segítségnyújtásnak az alapvető szociális szolgáltatásokra nyújtjuk. Fontos itt az egészségügyi rendszereken belüli hiányosságok pótlása, E, ide tartozik a reprodukciós egészség és a HIV vírus elleni harc. Egy másik fontos állomása volt a, az MDG célok elérésének, amúgy időben a parlament fölhívta a tagállamok és a bizottság figyelmét arra, hogy nincs megfelelő finanszírozás a szexuális és reproduktív egészség támogatására fejlesz, a fejlődő országokban. Itt a családtervezésről van szó, a biztonságos abortuszról, ha szükséges, és a különböző fertőzések, betegségek kezeléséről, megakadályozásáról. Az ötös és a hatos célok esetében is segítségnyújtásról van szó, például a malária elleni harcról, az anyáknak nyújtott segítségről, ezen kívül a nőknek nyújtandó különböző jogkörökről, fejlesztési eszközökről is beszélünk a szexuális reproduktív egészség kapcsán, arról, hogy hozzá lehessen férni a különböző egészségügyi szolgáltatásokhoz a fejlődő országokban. Igen komoly kérdésekről van szó, és itt nagyon nagy az egyensúly hiány a különböző nemek között, ahogy ezt eh, Indiában is látjuk, Kínában is. Tudjuk, hogy eh, milyen eh, sok probléma van még a nő jogaival, mert a születés szabályozás kapcsán el kell mondani, hogy a leány csecsemőket megölik, és ez bizony igen veszélyes fejlemény. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig megadom a szót Hon asszonynak és Data úrnak. Nem tudom, hogy önök közül ki fogja kezdeni a beszámolót, de önöki a szó. Thanks very much. I'm Karen Hain, uh, Vice Executive Director and uh, Director of International Affairs for DSW. Köszönöm. A DSW uh, egyik uh, nemzetközi kapcsolatokért felelős uh, képviselője vagyok. A Euromapping Projectért uh, vagyok felelős. Ez már több mint egy, közel egy évtizede folyik. 2000 uh, hétben az Európai Parlamenti Fórum is elhozott hozzánk. Az Euromapping jelentésből felvillantanénk egy-két fontos részt, vannak azonban a jelentésből elérhető példányok. Érdekes olvasmány, és sokkal több minden van benne, mint amit negyed óra alatt el tudunk mondani. Köszönjük a meghívást, köszönjük a holland demográfiai Kutatóintézet támogatását, hiszen tőlük is nagyon fontos adatokat kaptunk. Ezt nem. Ketten fogjuk tartani a prezentációt, oda visszaadjuk egymásnak a labdát, ne lepjenek meg ezen egyet az Európai Parlamenti Fórum eh, Népesség és költségvetési témájának a titkára vagyok. 30 európai parlamentet fogunk össze, talán ismerik az Európai Parlamentben EPWG, a népességi, reproduktív egészség és fejlődési munkacsoport eh, tartozik önöktől ide, Sophie a vezetője ennek. Az első diát lássuk először, ami a fejlesztés politikai eszközöket világítja fel. A kékben a tolmácsoknál leginkább sötét szürkében található zónában lévő rész az utóbbi három év. Láthatják, hogy közel 150 milliárd dos összegről, amerikai dollárban kifejező van szó. A tengeren túli fejlesztési támogatás, tehát látszik, hogy folyamatosan nő, de valószínűleg mostantól már valamelyest csökkenni fog. Visszaadom a szót kolléganőmnek. Igen, donorra lebontva láthatjuk a következő sokszínű tortán a politikai támogatást, az uniós tagállamok is megélnek ebben. Több mint 49%-ot jelentenek a következő középkék, vagy középszürke, attól függ, hogy hol nézik az uniós intézmények. A kettő együtt két torta szelet 58%-ot ad ki, tehát a világ teljes tengeren túli fejlesztéspolitikai támogatásnak jóval több, mint felét, az többi európai országot is beleszámolva több mint 60%-át adják e a Amerika 20%-a kullog Európa mögött. Érdemes itt megjegyezni, hogy amellett, hogy Európa ennyire meghatározó, amellett az ügyös intézmények hozzájárulása valamelyes csökkent az elmúlt év során. Most pedig ugyanezeket az adatokat idő lebontásban láthatjuk 2007 óta. A fő, a legfontosabb, amire fel kell jönni a figyelmet, jobb oldalról nézve, vagy bal attól függ, hogy hol erről nézik, a 2010-es adat valamivel alacsony, mint 2008-as, ez az igaz elmutató az uniós intézményekre. Amerikában növekszik egyedül a támogatás összege, illetve Japánban és egyéb európai országban máshol stagnálásról számolhatunk be. Törökország például, nem tudom tudják-e, olyan komoly fejlesztéspolitikát folytat, ami majdnem egy milliárd dollárt tesz ki. Another way of looking at development assistance, it's not the... Másképp is tekinthetünk erre, ez nem jellemző, de másképp rajzolódik ki eh, a, a bőkezűséggel kapcsolatban, hogyha azt nézzük, hogy egy főre eső támogatás hogy alakul, Norvégia és Luxemburg messze megelőzi a többi donor országot. Itt aztán erősen csökkenni kezd Dánia, Svédország, Hollandia, Svájc következik. Nagy-Britannia, Franciaország és Németország egyfőre jutó fejlesztős politikai támogatása jóval kevesebb meglepő módon. Lássuk a következőt, a népességi programok támogatását, ez különösen fontos számunkra. Uh, uh, activities that the European Parliament has been doing. Az Európai Parlament különösen aktív Eh, ezen a téren. Szarabi asszony szavait eh, érdeklődve hallgattuk Afganisztánnal kapcsolatban, talán ez eh, kiózanítóan hat. Hogyha fedő országban a nőkezdetet vizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy a 58%-a több mint fele a nőknek a fedő országokban az úgy szül, hogy ott sem orvos, sem bába, sem milyen képzett egészségügyi dolgozó nem vesz részt. 215 millió nő szeretne eh, különböző fogamzásgátló módszerekkel élni, de valamilyen okból kifolyólag ez eh, számára nem érthető. A terhesség és a, a szülés a legnagyobb eh, veszély, jelentőleg a legnagyobb veszélyt a fiatal nők számára és a fiatal nők körében az AIDS fertőzés jobban terjed, mint más társadalmi csoportok körében, erre is szeretük volna felhívni a figyelmet. Hogy Deva képviselő úr is rámutatott, 2010 a remények éve volt, az Európai Parlament is eh, megcélozta ezt a problémát, a muszkokai G8 kezdeményezés 5 milliárd dollárt eh, ígértek 5 év alatt, a G8-ak. 2010-ben az ENSZ nő és gyerek egészségügyi stratégiája 40 milliárd dollárt ígért különített el erre a célra több évben, és az Európai Unió milleniumi fejlesztési céljai keretében kis csökkenések közel 1 milliárd eurót költöttek el erre a célra. And now I'd like to take you to the... Megengedik, akkor a népességi programok támogatására hát, magyaráznám most rövidebben. Itt az felvilágosítás, az AIDS, a családtervezés a legfontosabbak. Láthatjuk, hogy 2010-ig vannak oda adataink, tehát fejlesztéspolitikai adataink. Sajnálatos módon 2009-ig vannak ide vágó adataink csak, levénk maradva. Több mint 10 milliárd dollárnyi népesség szabályozási, vagy népesség fejlesztési, program, népességi programokkal kapcsolatos támogatást folyósítottak, amikor a nemzetközi fejlesztési és népességi Eh, konferencia Kairóban befejezte eh, a munkáját, akkor úgy érezték, hogy a donorországoknak eh, fontos támogatni ezeket a programokat. 2005-ben már elérték a, ezt a célt, többé-kevésbé, azonban akkor váratlanul a HIV-AIDS is nagyon fontossá vált, és a 90-es években kiszámolt összegek nyilvánvalóvá váltak, hogy nem lesznek legek, így az UNFPA és az ENSZ tagállamok által elfogadott program keretében átszámolták ezeket, és ez a az új összeg 21,5 milliárd dollár, amelyre szükség lenne ahhoz, hogy a globális finanszírozási célt elérjük. Okay, the next overhead again A következő dián tizenkét donor növelte, százalékban kifejezve 2009-ben a hozzájárulását, 15 pedig csökkentette Amerika, 20%-át adja a teljes ODA, ODA finanszírozásnak ennek aránytalanul nagy százalékát teszik az európai országokhoz képest a népességi programok. A pontozott vonal az nem más, mint az ICPD-vel kapcsolatos nemzetközi konferencián tett ígérvény, 10%-os célt tűztek ki maguk elé a parlamentek. Nagyon kevés donornak sikerült teljesíteni ezt a célt, még akkor is, hogyha az a saját országnak a parlamentje, a saját parlamentje ezt vállalta, az Egyesült Királyság meghaladta ugyanezt a szintet, és Írország meglepő módon szintén eh, elérte ezt a célt, de a legtöbb donor eh, esetében a, nem valósult meg az ígéret, Lássuk az európai eh, donorok eh, népességi programokra fordított támogatását. Nem eh, egyenlően oszlik az európai donorok között a teher. Egyesült Királyság, Hollandia és Németország, Franciaország igen komoly összegekkel támogatják a népességi programokat a Németország g 8 keretében tett vállalásának megfelelően önkéntes családtervezési kezdeményezést tett, amely tovább növeli majd a ráeső részt. Itt láthatjuk, hogy az uniós intézmények, amelyre önöknek is kérdésük van, csökkenő finanszírozási adatokról számíthatunk be. Ezeket az adatokat ön tehát maguk a az országok, illetve az uniós intézmények által bevallott adatok alapján készítettük, tehát maguk az uniós intézmények sem tagadják, hogy csökken az ez irányú támogatás, és a donorok a saját e, beszámolóikban is hibákat követnek, a számolási vagy jelentősi hibákat. Az Európai e, Bizottság az OECD DAC-nak is jelentette ezt ugyanakkor. A globális alaphoz, amely 100 millió euró, 56%-a ennek beszámítható népességi programokra kiadott támogatásnak. Tudjuk, hogy eh, egyszerre pontos és pontatlan adatokról van szó. And again, just to hone in on the funding from the EU institution. Hogyha megnézzük, hogy eh, összesen mennyi finanszírozást kapnak az EU-tól a népesedés politikában, akkor megnézzük a különböző népesedési támogatási kategóriákat. 2003 az általános hozzájárulás a népesedési támogatások kapcsán, ennek 2003 volt a csúcsa. Ugye nem jól látni a színeket, de a, mégis egy zöld vonal, 2006, ez a reproduktív egészségnek adott támogatása, a Türkis 2006-2007-ben érte el a csúcsát, ez a HIV-fel kapcsolatos programok, és azután látjuk az alapkutatás, a népesedési támogatások, végül a sötétkék, legalul, az a családtervezési programok. A az EU intézmények programozásában persze megvan a, ennek a logikája, az észszerűsége. A fejlődő országok, akik kapják a támogatást, azonban lehet, hogy nem ugyanolyan érvek mentén gondolkoznak, nem ugyanúgy gondolkoznak, és nem eh, ugyanúgy, ugyanolyan projekteket szeretnének lebonyolítani, mint az EU. Ami talán a legérdekesebb szlájd a prezentációban, az a népesedési támogatás ágazati lebontása. Milyen ágazatok kapnak itt szerepet? Alapkutatás, családtervezés, reproduktív egészség, és a hív és a szexuális úton terjedő betegségek. Az ICPD eh, program 1994-es eh, aláírása óta, illetve mióta a eh, millenniumi fejlesztési célokat elfogadták, látjuk, hogy hogyan változott ágazatonként a helyzet, és nem volt sem nagy növekedés, túl nagy változás. 2009 az MDG aláírása után azonban elég egyenlőtlen az elosztás, és egy évtized alatt látjuk, hogy a legtöbb pénz a hiv programokra ment el, szinte kizárólag felül, ez a szürke vonal felfelé megy folyamatosan, a többi pedig inkább stagnál. 2008 és 2009-ben látunk csak egy elmozdulást, amikor először látjuk azt, hogy a HIV programoknak adott támogatás elkezdett csökkenni, ami tulajdonképpen sajnálatos, hiszen több pénz kellene az AIDS programokra. Viszont a reproduktív egészség programok kezdtek több pénzt kapni, és valószínűleg ez annak köszönhető, hogy az anya és a gyermek egészsége programokat egyre energikusabban kezdték segíteni. E, tehát ez jó, a reproduktív egészségre adott e, finanszírozás itt jelentős mértékben először kezdett felfelé mozdulni. Alapkutatás, család e, tervezési programok stagnáltak, egy viszonylag alacsony szinten maradtak. Ezen a szlájdon azt látjuk, hogy mi történt az elmúlt három évben a legnagyobb tíz európai donor az USA áll az első helyen, második helyen Hollandia. Ez így időben változóan a támogatás, de még mindig a, különösen a reproduktív egészség területén vezető marad. Harmadik az Egyesült Királyság a 2008-as adatok itt hiányoznak, mert eh, pont átálltak egy más metodológiára, tehát itt a 2008-as adatok mindössze hiányoznak, nem azt jelenti, hogy 2008-ban nem adott eh, az Egyesült Királyság egyáltalán támogatást. Az EU intézmények, Japán, stb. itt folyamatos a csökkenés. Itt a könyvben hogyha akarják, elolvasom önöknek az egész definíciót, de ennek a lényege az, hogy a reproduktív egészség középpontjában az oktatás, tanácsadás, a eh, gyermekvállalása, illetve a kapcsolatos tanácsadás álltak. Most még egyszer kérem nézzék meg ezt a szlájdot, hogy össze tudjuk hasonlítani ezután a következővel. Minden ország már nőtt eh, a finanszírozás a reproduktív egészségre adott prog- felkapcsolatos eh, programokban. A családtervezésnél látjuk, látunk egy nagy különbséget. A családtervezés tulajdonképpen csak az USA, Németország, Spanyolország, Hollandia és egy kicsit Kanada finanszírozza. Senki más nem finanszírozik semmit eh, a családtervezési programot. Úgy tűnik tehát, hogy ez egy koncepció, a családtervezés koncepcióját igazán a fejlesztési politika nem emésztette meg a legtöbb európai donorországban, tehát látjuk, hogy mindenhol nulla, nulla, nulla. A családtervezés pedig talán a legkönnyebben érthető aspektusa az egész népesedési politikának. Miről van itt szó? A fogamzás gátlásról. És ez itt egyáltalán nem is szerepel, nem kap pénzt. Több európai donor, és ahogyan ezt Deva képviselő is említette, nagyon sok európai donor ország egy átfogóbb megközelítést alkalmaz ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és lehet, hogy nem családtervezésnek tekintik, hanem szexuális, reproduktív egészség, vagy a szexuális egészség, és tehát valamilyen ezeknek a kombinációja, de nem családtervezésnek hívják ezt, és esetleg még a, az AIDS programokhoz is kapcsolódhatnak ezek a pénzek. Az utolsó ábra egy kicsit bonyolult, de mi ennek a lényege? Azt látjuk, hogy 2009-ig mennyi volt a e, tényleges e, támogatás, e, reproduktív egészség, HIV, AIDS, alapkutatás, népesedési politika ezek a görbék, és azután a prognózisokat látjuk, hogy mire lenne szükség. Ahhoz, hogy 2015-re teljesüljenek az MDG célok, a 2009-es alapból kiindulva 24,5 eh, milliárd kellene az ÉC programokra 6 évben, 46,9 eh, milliárd kellene a családtervezés reproduktív egészség programokra, és még egy plusz eh, milliárd kellene az alapkutatás és népesedés támogatási programokra következő hat évben. Tehát nagyon sokan foglalkoztak idén azzal a nagy hírrel, hogy 7 milliárdra nőtt a föld népessége, és a legszegényebb országok, ahol ugye aránytalanul sok nő nem fér hozzá modern fogamzás gátlókhoz, és ott folytatódik ez a szegénységi, vördögi körből nem lehet kitörni, nőnek a családok, egyre nagyobbak a családok, elsőbb a vidéken, a népesség nagyon gyorsan nő, ugyanakkor az egészségügy és az oktatási infrastruktúra ezzel nem tud lépést tartani, tehát egy ilyen a szegénységből nem lehet kitörni és hogyha modern, korszerű fogamzás, gátlási módszereket, több pénzt adnának a donorországok, akkor lehetne változásokat elérni. Köszönöm a figyelmüket, és még egyszer felhívom a figyelmüket erre a kiadványra. Azt hiszem, nagyon érdekes, itt benne vannak az ország profilok, tehát megnézhetik, hogy az önök országa hogyan áll, és eldönthetik, hogy ezzel elégedettek-e vagy sem. És benne van persze az EU támogatása is. Szeretnék köszönetet mondani a FEM és a DEVE szakbizottságoknak, hogy lehetővé tették számukra, hogy beszámoljunk a népesedési támogatási programok finanszírozásával kapcsolatos munkáról, és Miguel Andírnek is köszönjük a segítséget a Euro Mapping kapcsán. Elnök, ismét svédül fogok beszélni. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és köszönöm, hogy bemutatták számunkra ezt az igen érdekes tanulmányt. Először Deva úrnak adom át a szót, akinek van egy kérdése. Köszönöm. Köszönöm ezt az igen érdekes statisztika és trend bemutatást. Sikerült -e lebontani a családtervezési elemet preventív családtervezésé. Itt például az abortussal kapcsolatos számadatokat be tudják-e mutatni. Először is a 67. oldalra szeretném tisztelt Deva képviselő úr figyelmét felhívni, és az ICPD reproduktív egészséggel kapcsolatos alapkutatás, családtervezés, egyebek kérdésére felhívni a figyelmet, és mindarra, amit ezt akar. Ami az adatgyűjtés módszerét illeti, ez elegendő részlete nem szolgál ahhoz, hogy a különböző kategóriákban még lebontsuk mindezt, ami a családtervezést illeti. Természeténél fogva itt a prevenció van a hangsúly, az abortuszt a reproduktív egészségügyi szolgáltatások keretébe lehet belevenni, és ez mindig a fejlődő országok jogalkotási törvénykezési keretébe tartozik, vagyis hogy ez engedélyezett vagy nem. Deva úr, Indiában 107 fiú csecsemő születik, 100 lány csecsemőre, és a, az a probléma, hogy nincs elég nő, mert a lány csecsemőket megölték. Szörnyű dolog, ezt elmondani, hogy a nők jogaiban visszalépés van, hiszen még csak azt sem engedik meg nekik, hogy megszülessenek. Ugyanez van Kínában, és úgy tudom, hogy vannak még más országok is. Az, hogy ezt leállítsuk, ez csak akkor lehetséges, hogyha vannak számadatok lebontva, és megnézzük, hogy mennyi pénzt fordítanak a prevencióra, és az anyák egészségére, a terhesség során, és a másik pedig, hogy ne engedjék meg azt, hogy a nők ne szülessenek meg, és aztán ne lehessenek anyák. Hogyan lehet ezt elérni, és hogyan lehet mindezt lebontani? Köszönöm. Az OECD deken belül a donorok között kellene, hogy vita legyen erről, hogyan tesznek jelentést a finanszírozásról, és minden tagállamnak együttesen és egyénileg kellene jelentést tenni a saját jelentéstételi rendszerükről, vagyis hogy mennyit fordítanak részletekben erre, Deva úr. Én az abortussal kapcsolatos finanszírozásra gondolok. Akkor van abortusz, amikor már kiderül a az ultrahanggal, hogy a születendő gyermek lány lesz, és akkor abortuszt hajtanak végre. Data úr, Indiában voltam, két héttel ezelőtt Bihárban voltunk, Súpiban és New Delhi-ben is. Szerintem itt Indiában komolyan kell venni ezt a kérdést, vagy meg kell nézni, hogy mi számít és mi nem. Itt a szelekció során, embrió szelekció során az indiai kormány rendeletet hozott arra vonatkozóan, hogy előre nem mondják meg a gyermek nemét, de tudjuk, hogy korrupció van. A másik, a nemi alapú abortuszok nagy része a privát intézményekben zajlik és itt a statisztika szempontból ez nem közömbös. A donor finanszírozásról volt szó a mi esetünkben, amely a fejlődő országok felé irányul, és ez más, mint az, hogy Indiában illegális tevékenységre az állampolgár az egyén mennyit költ. A mi alapú abortusszal kapcsolatosan az Európa Tanács szeptemberben fogadott el egy állásfoglalást, egy határozatot, de ezt család szintjén, az egyén szintjén kell rendezni, mert ezt nem az állam támogatja sem Indiában, sem másutt a különböző államokban, sem Bihárban, sem Rajasztánban. De Vaur, elnök úr, azt szeretném javítani, javasolni, hogy az önök albizottsága foglalkozzon ezzel a kérdéssel, hiszen ez a nők elleni alapvető támadásnak számít a férfiak által való támadásnak tekinthetjük. Az önök bizottságában a nők jogait próbálják védeni, de ez alapvető kérdés. Hát azt sem engedik meg a nőknek, hogy megszülessenek. Nem tudom, hogy mit kell tenni, de valamit tenni kell e téren Elnök, svédül kívánok szólni. Önnek mindenképpen igaza van. Várjuk a politikai szolgálat tanulmányát éppen erről a kérdésről. És majd ennek eredményét át tudjuk adni. Mint ahogy ön mondta, rendkívül fontos témáról van szó. Ezt a politikai szolgálatoknál felvetettük. Van-e még valaki más, aki szeretne szólni? Nincs. Köszönöm szépen. Köszönöm önöknek. Köszönöm, hogy eljöttek, és elébünk tárták ezt az igen érdekes eredményt. A statisztikai adatok kezdeményezésekre adhatnak módot, gondolatokat ébreszhetnek, és politikai fejleményei lehetnek mindennek. Köszönöm még egyszer, most pedig egy percen belül folytatjuk az ülést. Köszönöm a részvételt, köszönöm, hogy ezen az együttes ülésen részt vettek, most pedig a Nőjogi Bizottság ülése következik egy perc múlva. Okay, we will. Uh, I can uh, say that that was longer than one minute. <laughs> Akkor kezdjük az ülést, kicsit hosszabb volt, mint egy perc. Most pedig átváltok svédre. Okej, okay, då går vi vidare och punkten ett har vi ju redan... Akkor folytatjuk a munkát. Befejeztük az együttesülés a DEVE bizottsággal, most pedig a napirend elfogadása, nincs javaslat a módosításra, tehát a napirendet elfogadtuk. Most pedig térjünk át a hármas napirendi pontunkra. Az elnök közleményei. Három közleményem van. Először is. Szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy a Szaharov vita során, ez egyébként szerdán 23-án lesz a Bozárban. Ez is érinti a nők helyzetét, az átmeneti helyzetben lévő nők helyzetét 19 óra és 20 óra 30 között természetesen a szakbizottságunk összes tagját meghívjuk erre az eseményre. Másik kérdés, a határidő módosítók leadásának határideje. Esztrella asszony jelentéséről van szó, és az energiahatékonyságról. November 29 ked délig kell ezeket leadni. Ha jól értettem, a szöveget ma küldték ki, a vita pedig a következő ülésen lesz, mégpedig december 19-20-án. Ármeládó asszony, üdvözlöm Önt itt a titkárság keretében. Üdvözlöm. Most nem régen kezdett körünkben, november 1 -i. Most pedig a negyedik pontra térek át, ez pedig az elnök közleményei a koordinátorok ajánlásairól, vagyis ez a megküldött, bocsánat, ez a megküldött jegyzőkönyv nem volt módosítási javaslat, ezt elfogadtuk, most pedig az ötös pontra térek át a DAFNE programra eredmények és jövőbeli kilátások. Két meghívottunk van, Először a bizottság ismerteti a legújabb fejleményeket etéren. majd pedig a nők, az európai nők lobbija szól hozzá. De először az előadónak, Bastos asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretném megköszönni, hogy röviden bemutathatom a jelentésemet. Itt a bizottság és a nő lobby képviselőjének a jelenlétében beszéltek a DAFNE programról. Ezt követően pedig a jövőbeni kilátásokról is ejtünk majd szót. A következővel kezdeném. Reding biztos asszony múlt héten két nagy programot ismertetett, az egyik a szabadság, igazság, jogérvényesülés területén, a másik pedig a polgárok jogainival összefüggő területen megvalósuló program, illetve egy általában az erőszak elleni fellépéssel foglalkozó, és azonban is konkrétan a DAFNE programról is beszélt a biztos asszony. Szerintem abban a formában, ahogy ön ő ezeket a programokat ismertette, ez így elfogadható számunkra, mert most már nincs annak veszélye, hogy ezt a 1997-ben útjára indított programot elveszítenénk. Reading biztos asszony elmondta, hogy nem lesz kevesebb pénz a következő pénzügyi időszakra sem, tehát a 2013-tól kezdődő időszakra, sem csökkentik a finanszírozást. Mi is erőfeszítéseket tettünk, hogy a nőkkel, gyermekekkel, fiatalokkal szembeni erőszak elleni fellépés több vagy megfelelő szintű támogatást kapjon. És köszönöm szépen, hogy beszámolhattam a helyzetről. Köszönöm szépen. Maszéra úr a bizottságtól kap szót. Good evening. Thank you very much for... Jó estét. Köszönöm, hogy az Európai Bizottságot is meghívták erre a vitára, hogy megbeszéljék ezt a Bastos képviselőasszonyát, aki szület jelentést. A Daphne programot nem kell bemutatni, tényleg nem szorul bemutatásra, nagyrészt a parlament kezdeményezte, és a megléte alatt a parlament mindig is támogatta ezt a programot, amely kézzelfogható eredményeket hozott. olyan témával foglalkozik, amelyel mindannyian így vagy úgy próbálunk valamit tenni. A Daphne program keretében évente több mint illetve a meglét alatt több mint 500 projektet hajtottunk végre a nők elleni erőszak elleni fellépés részén igazságszolgáltatás, egyenlőség nők, média, erőszak a médiában, és így tovább, és így tovább. Kiváló program ez, amely olyan szervezeteket, civil szervezeteket is megcéloz, amelyek helyben foglalkoznak ezzel a kérdéskörrel. Jó néhány jelentős, látható, kézzel fogható eredményt produkált a program ez idáig, egyes országban még a törvény is megváltozott, módosításra került a DAFNE program miatt. Forsaken or forgotten, and it should be incorporated in the future financial perspective. A következő pénzügyi keretprogramban is mindenképpen érdemes ezt beépíteni. Redding asszony, halelnök asszony a múlt héten bejelentette, eh, hogy az Európai Bizottság két új javaslatot tesz az új pénzügyi keretre vonatkozóan. E, jogok és e, állampolgárság, a másik pedig a jogok e, igazságszolgáltatás területén kerül a megvalósításra. Az egyik az egyszerűsítés, a administratív karcsútisítás, a másik pedig a szakpolitikai programok területe. Az állampolgársági program talán a legjobb eh, módja annak, hogy a jelenleg DAFNE alatti finanszírozást folytassuk, ezen a területen valószínűleg növekedni fog a finanszírozás mértéke. A DAFNE keretében. Ugyanakkor a nők elleni erőszak egy olyan terület, amelyet több irányból kell közele, közelítenünk, mi okozza az erőszakot. A Rights and Citizenship, tehát állampolgári jogok és állampolgárság pontosan eh, az egyik szempontját eh, közelíti, a másik pedig a, a, a büntetőjog felől közelít, és az nők és gyermekek jogait kívánja majd biztosítani a büntetőjogi eljárások során. Tehát az igazságszolgáltatási program is segíthet bennünket a nők erőszak elleni felépésben. A gyerekekre is kiterjed majd, a gyerekek jogaira is kiterjed majd az a program, amely, eh, hiszen a gyerekek is gyakran erőszak áldozatául eshetnek. Láthatjuk tehát, hogy bár a DAFNE program, az új pénzügyi keretprogramban nem jelenik meg saját név alatt, a finanszírozás nem fog eltűnni az egyik névről a másikra, talán nem közvetlenül, hanem eh, egy konkrét, egyetlen forrásból, hanem több különböző forrásból lehet majd támogatni ezt a területet. Az állampolgári jogok program finanszírozása, Daphne alapjogok és a Progress program két vonalának az összfinanszírozása teszi majd ki nagyjából. Youth to, to tackling uh, this issue. So over tehát az igazságszolgáltatási program is ugyanezt a területet célozza. Majd így az összfinanszírozás tulajdonképpen éppen, hogy nő majd a, ahhoz képest, amit most a Daphne-ból folyosítani tudunk. Az új pénzügyi keret lehetőséget ad majd számunkra arra, hogy a fellépésünk fenntarthatóbb legyen, mint a DAFNE alatt, illetve hogy az eredmények láthatóbbá eh, váljanak. Vannak tehát jelenlegi program keretében ezen a téren eh, hiányosságok. Talán azért, mert a program kezelése, futtatása túlságosan bonyolult eh, komplex volt, hat különböző program, különböző szabályokkal, különböző eljárásrendel működött, most már csak két programot kell működtetni, a program igazgatása így egyszerűsödik, és így cserében a minőségre nagyobb hangsúlyt fektethetünk, hogy e, a projektek hatását vizsgáljuk, hogy mennyire fenntartható a felépésünk ezen a területen, hogy mennyire tudjuk, e, hogy tetszik, reklámozni az elért eredményeket. Really a good to both instruments is not... Jó lenne, hogyha mindkét eszköz, az állampolgárság és az igazság szolgáltatási e, program e, is úgy kerülne e, megtervezésre, hogy a nők ellenő erőszak nők elleni erőszak területét mindenképpen felüleljen lefedje. Még egyszer mondom, nem tűnik el az ez irányú finanszírozás, éppen ellenkezőleg az összfinanszírozás éppen, hogy nőni fog, és lehetővé teszi majd hogy ne csak a jelenlegi a kedvezményezettek jelenlegi körét támogassuk, hanem minél több mindenkit lefegyünk, akinek szüksége van ilyen jellegű támogatásra. Eh, Köszönöm szépen. Most pedig átadom a szót A főtitkárasszonynak öné a szó, asszonyom. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy alkalmat ad arra, hogy az európai női lobby megjegyzéseit ismertethessem a programmal kapcsolatosan. Először is Bastos asszony jelentés tervezetét üdvözöljük, beleértve azt is, hogy a finanszírozást a DAFNE program esetében legalább a jelenlegi szinten tartsuk meg, legyen ez látható ez a program, és a kis civil szervezetek is hozzáférjenek. Szerintünk ez fontos pont, mégpedig az, hogy a nemzeti civil szervezetek is hozzáférjenek a programhoz. A jövőbeli program kell, hogy segítsen a jelenlegi program problémáinak megoldásában. Nem volt szó arról, hogy milyen adminisztratív teherrel jár a projektek beadása az egyszerűsítéssel kapcsolatosan. Mindenképpen azon reményünknek adunk hangot, hogy ez megtörténik. A bizottság rendelettervezetet készített az igazságügy finanszírozásával kapcsolatosan. Ezt a múlt héten kaptuk meg ezt a dokumentumot. Az én megjegyzéseim erre az anyagra vonatkoznak. Úgy gondolom, hogy vannak ebben jó pontok, de vannak aggasztó dolgok is benne. Az új program jogok és állampolgárság fedi a nemek közötti egyenlőséget és a diszkriminációmentességet az előző Progress programból, valamint a Daphne programból is, alapjogok és állampolgárság címen. Örülünk, hogy a téma finanszírozása tovább folytatódik. Úgy gondoljuk, hogy nagyon jó, hogy a nők elleni erőszak finanszírozása a nemek közötti egyenlőségi programok keretében történik, ez következetességet jelent. A rendelet az európai hálózatok támogatásával is foglalkozik, azokkal, amelyek két témával foglalkoznak. Ha megnézzük a dokumentumot, nők elleni erőszak szerepel a program preambulum bekezdései között, de a specifikus célok között nem. Úgyhogy ez aggasztó szeretnénk, hogyha az erőszak ismét szerepelne a program céljai között. Továbbá a korábbi finanszírozási időszakkal kapcsolatosan van itt egy különbség. A nők jogai és a nők egyenlősége nem önmagában való jog, hanem ez a diszkriminációmentesség szélesebb értelembe vett céljai között szerepel. Jó lenne, hogyha a specifikus célok között is megjelenne. Továbbá nem tudjuk, hogy itt mi történik. Specifikus finanszírozási százalék arányok nem szerepelnek a program irányítását illetően. Nem tudjuk, hogy ez majd hogy zajlik. Minden évben dönt a bizottság, hogy melyik évben melyik témával foglalkozik? Mit jelent ez a, a finanszírozás előre láthatóságát illetően? Ez attól függ, hogy hogyan kezelik, irányítják a programot. Másik pont, amelyen lehetne javítani, a nem kormányzati szervezetek megemlítése. Úgy érzem, hogy itt a kisebb projektek finanszírozása felé haladunk, tehát ezen is lehetne változtatni. Ami az összegeket illeti, itt az igazságügy területén a tevékenységek megsokszorozódnak, de ha az egyensúlyt nézzük, ez inkább az igazságügyi program felé hajlik, mint a jogok és állampolgárság programok felé, és reménykedtünk benne, hogy a nemek közötti egyenlőséget is beleveszik ebbe. Összességében úgy látjuk, hogy a finanszírozás csökken, a nemek egyenlősége, diszkriminációmentesség, állampolgárság és nők elleni erőszak témában 16 és 5 százalék közötti csökkentést tapasztalunk. Szeretnénk erre választ kapni, hogyha a DAFNE program néhány tevékenységét más programokból is finanszírozzák, akkor a helyzet egészen más, de nem tudjuk, hogy melyek a számadatok. A bizottság képviselő azt mondta, hogy a DAFNE, DAFNE-t és a nők elleni erőszakot erőszak elleni harcot két különböző programból fogják finanszírozni, de nem tudjuk, hogy mit jelent ez összegszerűen. Mi elemzést végeztünk az összes számot, illetve a nők egyenlősége, vagy a nemek egyenlősége, az az érzésünk, hogy a jelenlegi finanszírozási időszakban erre kevesebb pénzt fordítanak. Nem tudom, hogy a Nőjogi Bizottságot mennyire vonják majd be, mennyire fűzhet megjegyzéseket ehhez a Daphne programon kívül, és remélem, hogy a parlament majd segít abban, hogy a végső változatában, a dokumentum végső változatában legyen javulás az elmondott témákban, elnök. Több hozzászólási kérelem érkezett de először Bastos asszonynak adom meg a szót. Obrigada, Sr. Presidente. Começo por Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt természetesen szeretnék köszönetet mondani a bizottság képviselőjének és a nőlobi képviselőjének. Egy-két dolog tisztázódott, megoldottak kételyek, eh, amelyek korábban felmerültek ezzel a programmal kapcsolatban. Most három dologra szeretnék kitérni. Egyrészt fontos, hogy megőrizzük a program céljait. Most eh, folyik eh, a program értékelése. A másik, második fontos cél, hogy megmaradjon a finanszírozás ugyanolyan szinten, mint a múltban. A harmadik fontos dolog pedig, hogy jól látható, érzékelhető legyen ez a program, ahogyan ezt Reding biztos asszony is kifejtette. Természetesen az egész program vonatkozásában fontos, hogy mindenki számára jól látható legyen az, hogy működik ez a program. Ahogyan a bizottság képviselője is elmondta, megszületett egy kompromisszum és Reding biztos asszony kötötte meg velem ezt a kompromisszumot egy megbeszélésen, amelynek a tárgya a jogalap volt, az egészségügyi kérdés kapcsán ezt ki kellett bővíteni, hogy a DAFNE programot két másik nagy programba lehessen beágyazni, integrálni, E, anélkül, hogy e, le kelljen mondani forrásokról, hogy csökkenjen a finanszírozás. Ezt a kompromisszumot tehát megkötöttük e, a biztos asszonyjal. A finanszírozás és a program érzékelhetősége, hogy ne szív szem előtt legyen, és egyértelmű legyen ez a program mindenki számára. Elhangzott, hogy nem elég konkrét a program, és problémaként felvetődött, hogy sok rendelkezésre áll eszközt nem használnak fel. Amit a nő lobby főtitkár asszonya is az előbb elmondott, az természetesen helyes. Valóban nagyon fontos kérdés az, hogy a bizottság elmondja nekünk azt, hogy milyen minimális szintű finanszírozást kap majd ez a program 2014-től kezdve. Tehát 2014 és 2020 közötti időszakban milyen minimális finanszírozást kap majd a DAFNE, és ezzel olyan tudjuk ugye az erőszaknak kitett nőket védeni. A jelenlegi program kapcsán voltak hiányosságok. Most kaptunk egyfajta garanciát, hogy az átfogalmazás egyszerűsödést fog eredményezni, és transzparensebbé teszi majd az eljárást, anélkül, hogy a kis szervezetek emiatt kárt szenvedjenek, tehát kis civil szervezetek, NGO-k, amelyek nagyon fontos szerepet játszanak az innováció területén, akik nagyon fontos programokra dolgoznak ki javaslatokat, hiszen az erőszak áldozatai számára rendkívül nagy jelentősége van ezeknek a programoknak. Még egy dolgot, hogy mondjak el ami különösen érdekel minket ennek kapcsán, az az, hogy legyenek pályázatok, hogy legyen elég pályázat. Legyenek jó pályázatok, mégpedig minden tagállam egyenlő arányban részesüljön a forrásokból, hogy ne legyen hátrányos megkülönböztetés lehet, hogy vannak olyan országok, ahol kevésbé dinamikusak a civil szervezetek, és ezért kevesebb pályázatot nyújtanak be. Más országokban pedig a dinamikusabb civilek talán több pályázatot dolgoznak. Itt gondoskodni kell egyfajta egyensúly megteremtéséről. Ezek nagyon fontos megfontolások, és természetes az is, hogy azért mozgástereket, mozgásteret kell hagyni, hogy lehessen esetleg később még módosítani is. Ez a mozgástér fontos, és az is elképzelhető, hogy más kollégákkal együtt még tovább fogunk javítani a szövegen. Köszönöm. Elnök, én is köszönöm. Most pedig Guillaume asszonyé a szó, parancsoljon. Merci, monsieur le président, et merci. Euh, Köszönöm, elnök úr, és köszönöm azoknak, akik előttem szóltak. A Daphne általánosságba véve kitűnő program, szerintem ez mindenkinek a véleménye. Bastos asszony jelentése nagyon jó, de ki tudjuk még egészíteni, figyelembe véve a módosító indítványainkat. Támogatjuk a jelentést, de vannak fontos megjegyzések. A program sikere paradoxon, hogy támogatunk egy programot a nők és a gyermekek elleni erőszak ellen folytatott harc egyében, hát ez még mindig folytatódik sajnos, oda kell figyelni. Szó volt arról is, hogy milyen nehézségek merülnek fel a programmal kapcsolatosan de szerintem ezen lehet segíteni. Bastos asszony jelentése különböző utakat is felvázol, ezeket támogatom, az eredmények terjesztése, valamint jobb megosztás a tagállamok között, figyelembe véve az újabb tagállamokat, erről nem volt szó, és szerintem ezzel foglalkozni kell, mert úgy látom, hogy a programok konkretizálását illetően itt vannak különbségek a tagállamok szintjén. A másik pedig a kis szervezetek támogatása. Ön szólt erről, ez nagyon hasznos. Emellett vannak nemzetek közötti programok is. Támogatjuk az ilyen értelmi módosításokat, főként ami az eljárások egyszerűsítését illeti, és az eszköztár javítását. Ami engem még különösen érdekel, és ez pénzügyi szempontból fontos, Bastos asszony jelentésében a finanszírozás fenntartását javasolja, ezt én természetesen támogatom. A bizottság megnyugtatólag beszélt erről, és meghallgattuk a lobby kérdését is, vagy kérdéseit is, de van azért itt egy-két aggodalom a programok terjesztésével kapcsolatos ez. Bizalmatlan vagyok, bár arról van szó, hogy a volumeneket fenntartják, de azért itt vannak agájaink. A bejelentésekkel kapcsolatosan az a kockázat, hogy talán kevésbé lesznek átláthatóak, és azután kevésbé fogják a szervezeteket támogatni, és ennek nyomán a hatás az emberekre, a nagy nyilvánosságra kisebb lesz. A másik, a DAFNE pénzügyi konszolidálása. A célokat védjük, és az érintett cél közönség szempontjából is mindez nagyon fontos. Köszönöm szépen. Szaszková, Cseszková asszony a szó. Děkuji, pane předsedající. Jak se píše průběžné hodnotící... Köszönöm, elnök úr. Ahogy az a jelentésben is olvasható, a pénz 80 százalékát nemzetközi projektekre fordítják, amelyben legalább két tagállam vesz részt. Ez azt jelenti, hogy a pénz legnagyobb részét határon átnyúló nemzetközi projekteknek, ségeknek eh, ítélik oda, ami komoly problémát jelent a kisebb civil, civil szervezetek számára, akik eh, nem épültek be egy olyan nemzetközi hálózatba, eh, amely ilyen támogatásban részesülhet, nem rendelkeznek megfelelő infrastruktúrával, nem rendelkeznek elég szakértővel, akik ilyen projekteket végre tudnak hajtani. Egyébként erről a jelentés is beszél. Gyakran elhangzik az is, hogy a kis szervezetek nem rendelkeznek a megfelelő tudással, know-how-val, szakértelemmel ahhoz, hogy igazi jó pályázatokat készítsenek, projekteket dolgozzanak ki ahhoz, hogy támogatásban részesüljenek, hiszen itt tulajdonképpen éles verseny folyik más projektekkel, pályázókkal. A nők, a gyerekek, a kiskorúak elleni erőszak sajnálatos módon gyakori jelenség még Csehországban is az én hazámban, és éppen ezért a DAFNE program nagyon fontos, az DAFNE keretében folyosított támogatások nagyon fontosak ennek visszaszorítása érdekében. A kis szervezeteknek, civil szervezeteknek el kell gondolkodniuk, hogy visszajön az a pénz, amit a projekt előkészítésébe, a pályázat elkészítésébe eh, investálnak, erre fordítanak. A tagállamok esetében ez komoly nehézséget jelent, a 2004-ben csatlakozott úgynevezett új tagállamok esetében is. A jelentésben olvashatjuk, hogy Románia, Csehország, Lengyelország és a balti államokból nem érkezik megfelelő számú projekt, nem érkezik megfelelő számú pályázat. Az Európai Bizottság jelentésű beszámolójával kapcsolatban hangsúlyoznám, hogy 4.3-as pontban azt mondja az Európai Bizottság, hogy többet kell tenni annak érdekében, hogy kézzelfoghatóbbak, láthatóbbak legyenek a DAFNE program eredményei, hogy a civil szervezetek részvétele nőjön, éppen ezért felvilágosítási kampányra van szükség a Daphne-vel kapcsolatos kiadványok, füzetek megjelentetésére, illetve konferenciák szervezésére. Nos, az én tapasztalataim alapján elmutatom, hogy ez nonsens. A civil szervezetekkel és egyéb szervezetekkel folytatott tárgyalásaim során, és itt azokra a szervezetekre gondolok, amelyek a női jogok területén aktívak, amelyek a nők ellen elkövetett erőszak terén aktívak. Itt egyébként elsősorban a családon belüli erőszakos cselekményekre gondolok. Nos, az én tapasztalatom az, hogy ezen szervezetek nagyon is tisztában vannak a DAFRA létével. Egy szemináriumon például azt mondták el a civil szervezetek, hogy a fő probléma számukra az, hogy hogyan férjenek hozzá a DAFN program keretében elérhető pénzekhez mert ezek a civil szervezetek nem elég nagyok, nem elég, nem rendelkeznek megfelelő nemzetközi kapcsolatokkal, infrastruktúrával ahhoz, hogy ilyen nagy nemzetközi projektekbe részt vegyenek. Igen, komoly időt, pénzt és energiát kell fektetniük abba, hogy egy ilyen nagyobb lélegzetvételi projektben esetleg részt vehessenek, és közel sem biztos a végeredmény, közel sem biztos az, hogy végül az uniós pénzek megérkeznek, és ebből segíthetnek valóban a veszélyeztetett nőknek. Sokkal, sok civil szervezet inkább ezt az időt, pénzt és energiát arra fordítja, ha kisebb mértékben is, de segítsen a nőkön. A Daphne 2 esetében is ezt hallottam. Tudnak a Daphne létéről ezek a civil szervezetek, de gondoljuk, hogy nem. Nem ez jelenti a fő problémát. Nem. Az adminiszt administratív teher eh, túl nagy, amely a kell nézniük, túlságosan nagy eh, a bürokratikus teher, amelyet, eh, amelyen át kell rágniuk a ukat. és ezek a civil szervezetek csernők ezrein, tízezrein, akár százrein is segítenek évente, azonban ezen szervezetek a DAFNE program keretében nem tudnak forrásokhoz jutni, mert ahogy azt már többször említettem, nincs meg a szaktudásuk, nem rendelkeznek a megfelelő pénzzel, idővel, szaktudással, szakértelemmel ahhoz, hogy ezt biztosan tudhassák, hogy ezek a pénzek megtérülnek. Oké, Dogor, Köszönöm szépen. Luling asszonyi a szó. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet mondok Bastos asszonynak, az előadónknak. El kell mondjam, hogy nem vagyok szakértője a Daphne programnak, erőszak a nők, a gyermekek, a serdülők ellen. Gondolom, hogy ez a két nemet, vagyis hát az összes nemet illeti, mert most már vagy ötfajta nemünk van, ami ezt a kérdést illeti. Nem szabad elfelejteni, hogy a férfiakat is verik. Ez olyan jelenség, amelyet konstatáltunk, megállapítottunk, úgyhogy nem csak a megvert nőkről vagy a nők elleni erőszakról beszélni. Én a nő bizottság elnöke vagyok, az országomban, és arról van szó, hogy legyen egy ház a megvert nők számára, egy menedék, de hogyha 50%-ban a finanszírozásban részt kívánunk venni a ház irányításában, fenntartásában. Sajnos ezt nem tudtuk megtenni, mert a civil szervezet nem tudta ezt megtenni, és végül is a kormány fizeti ki ennek a létesítménynek az igazgatási irányítási költségeit. Amikor a kis civil szervezetekről van szó, NGO-król, akkor tudni kell, hogy mit értünk az alatt, hiszen tagállamról tagállamra ez mást jelent. Ami a pénzügyi konszolidációt jelent itt a program esetében, ha jól értettem, ugye a problémákat megoldják, de a kettes pontban azt mondjuk, hogy szeretnénk a célok fenntartását javasolni, és ha jól tudom, még nem értünk egyet a pénzügyi tervekről, vagyis a, kérjük ugyanazt a finanszírozást, ami eddig volt, de még nem tudjuk, hogy milyen lesz a 2013-20-ig tartó pénzügyi terv. Van egy kérdésem. A programok megoszlása legyen kiegyensúlyozott a különböző tagok, tagállamok között, de nem értem, mi ez, hogy a különböző tagállamok közötti program megoszlás, és azok között, amelyek 2004 óta csatlakoztak. Szerintem itt nem szabad megkülönböztetéssel élni, mert az nem úgy van, hogy egyik oldalon vannak a tagállamok, a másik oldalon meg azok, akik 2004 óta csatlakoztak. Lehet, hogy ez fordítási hiba, de nekem ez egy kicsit furcsa ez a megfogalmazás. Van egy kérdésem a négyes pontról kérjük a tagállamokat, hogy járuljanak hozzá a programok tagállamok közötti jobb felosztásához. Szerintem ezt csak a bizottság végezheti el, hiszen a tagállamok, egy-egy tagállam nem tudja ellenőrizni, hogy mit tesz az összes többi tagállam a programok terén. Nem a tagállamok fizethet, figyelhetnek oda a jobb megosztásra megoldáshoz tagállamok, civil szervezetek programjavaslatokat tesznek, de azután ők nem tudják, hogy mi történik a másik 26 tagállamban. Szeretném kérdezni, hogy ezt hogy akarjuk megvalósítani, mert hogyha a program megosztást, megoszlást egyensúlyba akarjuk hozni, ezt csak a bizottság végezheti el, szeretném tudni, hogy mit is kérünk ebben a négyes pontban. Ez biztos megoldható, de nem vagyok a programok specialistája. De lehet, hogy rosszul értettem, biztos kapok majd erre magyarázatot. Különben is erre szolgálnak a módosító indítványok. Van még egy kérdésem az F preambulum bekezdésről ki jutott erre az értékelésre, vagyis ami a költségeket illeti, mennyibe kerül a társadalmainknak, vagyis 16 milliárd euróba kerül a uniós szinten a házastársak közötti erőszak miatti költségek fedezése. Tehát ki számította ezt ki és hogyan? Köszönöm. Köszönöm szépen, Ulénk asszony. Úgy látom, hogy más nem kíván hozzászólni. Hon kan svara och även så kommer fru Bastos eh, Természetesen a bizottság képviselője is ismét szólhat, és gondolom Bastos asszony majd lezárja az eszmecserét, de kérdezem, hogy van-e még esetleg nyitott kérdés. Ha nincsen, senki nem kíván reagálni, akkor még egyszer Maszeika úrnak adom meg a szót a bizottság képviseletében szóljon, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a roppant érdekes kérdéseket. Eh, nagyon érdekes volt önöket hallgatni, a kételjeiket, a, a dicsérő szavakat. Nos, az unió teljes költségvetése sem lenne elég ahhoz, hogy a nők elleni erőszak problémáját megoldjuk, mert ez milyen gyökerezik az értékekkel, a, az esélyegyenlőség hiányában keresendő ennek a gyökere. E, egyes országokban, egyes nyelvekben még van is egy olyan mondás, hogy aki szereti a feleségét, az veri a nő verve jó magyarul Sajnos ezt nem lehet egy napról a másikra megváltoztatni. Tehát nem lehet mindent egyik napról a másikra pénzzel megoldani, különböző mm, megközelítéseket kell alkalmazni, apránként lehet változtatni a hozzáálláson, az emberek gondolkodás módján, eh, és több eh, irányból kell támadni, hogy valóban meg akarjuk szüntetni a nők elleni erőszakot Európában. És ebben az uniós tagállamoknak is komoly szerepet kell játszaniuk, nem elég az Európai Uniónak az Európai Unió költségvetéséből jó eh, projekteket támogatni, a bevált gyakorlatokat a tagállamok között megosztani. Ez mind-mind szép és jó, de ez még önmagában édeskevés. Ez az uniós pénz igazából eh, a magja kell, hogy legyen ami, ami mint egy hugolyóként aztán egyre nagyobb bá válik, és egyre szélesebb körű fellépést tesz lehetővé. Fölmerült a nemzetközi nagyprojektek és a kis civil szervezetek támogatása. Ezek mind-mind fontos kérdések, erre nincs könnyű megoldás. A jelenlegi DAFNI program csak eh, nemzetközi uh, projekteket, úgynevezett partnership projekteket tud támogatni. Ennek van előnye és hátránya is. Ez persze segíthet azon tagállamoknak és civil szervezeteknek, akik maguk nem tudnak igazából ilyen programokat kidolgozni, ugyanakkor korlátozza azon civil szervezetek részvételét, akik valamiért, okból nem akarnak, vagy nem képesek ilyen partnerség részévé válni. Azonban az új javaslat hogy ne csak határon átnyúló nemzetközi projekteket, hanem egy tagállamon belül megvalósuló projekteket is támogassunk el ezekből a pénzekből. 300 e, pályázatot kapunk a jelenleg e, rendelkezésre álló e, pénzből, ennek maximum az egyötödét tudjuk támogatni. Melyeket támogatjuk? A legjobbakat. Ez természetesen azt jelenti, hogy a kisebb szervezetek hátrányba kerülnek, hiszen nem tudnak olyan jó minőségű pályázatokat benyújtani, mert nincs meg a megfelelő szakértelmű kapacitásuk, szakemberük, ahogy ezt képviselőasszony Cseskova, a képviselőasszony is említette, hiszen ismerik el a szabályokat, szakértőket kell megfizetni, rengeteg összetevője van ennek. És akkor még csak annál tartunk, még csak ott tartunk, hogy a, a, a pályáznak a pénzre. Aztán a végrehajtani a projektet és elkölteni, az még egy külön nehézséget jelent. Fontos, hogy az új tagállamokba is jusson ebből a pénzből, de talán másképp kell ezeket a pénzeket elosztani, mint hogy azt a jelenlegi Daphne program keretében tesszük. Joggal mutatott rá képviselőasszony, hogy azokba a tagállamokba kerül a pénz legnagyobb része, ahol megvan a az akarat, a szakértelem, a tapasztalat arra, hogy ezzel a kérdéssel érdemben foglalkozzanak. Nyilván itt egyre jobb a helyzet. És pont azokban az országban, ahol elhanyagolják ezt a kérdést, nem feltétlenül azért, mert minden olyan rózsás, hanem azért, mert eh, mert, eh, eh, mert valamiért ez nem foglalkoztatja az országot, a közvéleményt. Na pont ezekben a tagállamokban kevesebb pénz jut, és nem javul a helyzet. Hát mit tegyünk ez ügyben? Nincs egyszerű válasz erre a kérdésre körbe kell járni alaposan ezt a, a problematikát. Talán az új program keretében e, találhatunk alternatív megoldásokat. Említettem, 300 pályázat érkezett, de korlátozott mennyiségű pénz áll rendelkezésünkre. Talán ha nem lesz meg kötve ennyire a kezünk, nem csak 15 millió áll rendelkezésre évente, hanem egy kicsit több, az majd megkönnyíti a dolgunkat. Az azt, majd azt jelenti, hogy pályázatoknak mondjuk nem az egyötöde, hanem akár a fele is támogatásban részesülhet. Több kedvezményezett, nagyobb részvétel, nagyobb javulás. Az összegekkel kapcsolatban ennyit mondhatok. A kis civil szervezetek remélhetőleg nagyobb mértékben részesülhetnek majd támogatásban, mint jelenleg. Um, regarding a justice program, I guess, I see its clear complementarity. A komplementaritás, a két program komplementaritása nagyon fontos, azaz mennyire egészítik ki egymást ez a két program, hiszen a nők és gyermekek élének keretében gondolkodni nem célra vezető, az igazságszolgáltatási eh, rendszerben is meg lehet jeleníteni a nők és gyermekek jogait, például a bírák képzése, vagy a, az eh, eljárás eh, jog módosítás, annak érdekében, hogy a nők és gyermekek igényeit, érdekeit is nagyobb, jobban figyelembe vegyük. Vagy az a sértettek, az áldozatok jogainak érvényesítése terén is tehetünk valamit, főként a nőkre, gyerekekre való tekintettel. A női lobby joga mutatott erre rá, de talán az új program keretében több pénzzel, több, egy nagyobb portfólióval jobban le tudunk fenni egy konkrét kérdést. Mondjuk a roma kérdés, ami nem szorosan tartodik, eh, tartozik ide. Különböző programok során elaprózódjuk a pénzt, akkor nem biztos, hogy akkor a változást eh, tudunk hozni a romák életében de hogyha vannak ilyen címkézett, úgynevezett pántikázott összegek, akkor mondhatjuk, hogy na jó, akkor csináljuk teljes erőbedobással, most erre fordítjuk, erre koncentrálunk. Tehát az earmarking, a pénzek megcímkézése eh, valóban sokat segíthet. Nos, ennyit szerettem volna röviden, ám de velősen elmondani. Eh, avslutningsordet till föredragen Köszönöm szépen, és végezetül még egyszer az előadónknak, Bastos asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Szeretnék nagy-nagy köszönetet mondani a kollégáknak, a bizottság képviselőjének. Köszönöm a megjegyzéseiket, észrevételeiket. A jelentés ez idáig csak egy tervezet, ami meg lehet javítani. Az észrevételeket mindenképpen üdvözlöm, hiszen még lehet finomítani, pontosítani a szövegen. Ezért kérem a kollégákat arra, hogy mondják el a véleményüket, jelezzék az észrevételeiket, mint ahogyan például Luling képviselőtársam eh, is ezt megtette. A harmadik bekezdésre utalt valóban, ezen lehet még gondolkozni. Itt ugye arról van szó, hogy a tagállamok között kiegyensúlyozott módon kell felosztani a programokat. A 2004-ben az EU-hoz csatlakozó új tagállamok még nem részesülnek ugyanolyan mértékben a forrásokból, a finanszírozásból, mint az úgynevezett régi tagállamok. Az Európai Bizottság is szerepet játszhat abban, hogy jobban osszák meg, osszák fel a programokat, és ezt a bizottság felügyelje, hogy így történik-e, hogy igazságosan osztják el a programokat a régi és az új tagállamok között. Azután itt szerepelnek összegek, becslések, ugye az F pontot vetette fel Luring asszony, és ezzel kapcsolatban utalnék a negyedik oldalon lévő egyes lábjegyzetre. Itt ez szerepel a forrás, hogy honnan származik ez a becsült összeg. A következő felvetés eh, a nők, gyermekek, fiatalok eh, elleni erőszak eh, elleni fellépés kérdését nem vetjük túl könnyedén. Igenis foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel, és gondoskodnunk kell arról, hogy ezek a programok, amelyeknek a célja, hogy tegyenek valamit a nők, gyermekek elleni erőszak ellen, hogy ezeket a programokat megfelelően tudjuk finanszírozni, hogy ugyanolyan mértékben rendelkezésre álljanak a források ehhez, mint eddig. Izgalommal várjunk tehát a kollégák indítványait, javaslatait. Elnök, nagyon köszönöm. Valóban nagyon fontos kérdésről van szó. Ebben a szakbizottságban már gyakran foglalkoztunk a DAFNE programmal, megvitattuk, hogy mit lehet ezzel, ennek a segítségével elérni. És szeretném még egyszer aláhúzni, a pénzeszközök, a források nagyon fontosak, mert hogyha nincs pénz, akkor csak üres szavaknál maradunk. Köszönöm a bizottság képviselőjének is a jelenlétét, a hozzászólásait, és természetesen a nő lobby képviselőjének és Basztos, Bastos asszonynak, az előadónknak is köszönöm a jelenlétét és az elmondottakat. Holnap reggel 9 órakor folytatjuk a munkát. Nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek, és bocsánat, még valamit, még egy dolgot elfelejtettem, a határidő. A módosító indítványok benyújtásának határideje november 29, 29-e déli 12 óra. legközelebb pedig eh, december 19-én és 20-án fogunk eh, majd